and we have a vote today. So, good morning. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt mindenkinek, mondja az elnök úr. Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek, mondja el ezt franciául, és kérem foglaljanak helyet. Üdvözlök mindenkit a Libe Bizottság rendesülésén. Az első napi rendi pontunk a napi rend elfogadása. Van egy módosítás, amelyet szeretnék önöknek bejelenteni, Buxon asszony. Egy delegációt utazott Szicíliába múlt héten, és azt kérte tőlem, hogy ezt a témát vegyük fel a mai napi rendre. Tehát egy szóbeli beszámolót fogunk hallani a delegáció tevékenységéről. Múlt héten Szicíliába utaztak. Ez ma délután 5 órakor lesz. Ez azt jelenti, hogy az ülésünk illetve ez az ülés 5 óra 30 körül fog kezdődni. Hogyha egyetértenek ezzel, akkor eh, lesz egy kis időnk, hogy Wikström asszonyt meghallgassuk. Ezt elmondva, akkor a következő ülés jegyzőkönyvének elfogadását venni, tűzném napirendre, ez a 2011. július 12-13-i. A következő napirendi pontunk pedig a négyes, Wolfgang Götz urat fogjuk meghallgatni, akit szeretnék itt üdvözölni. A kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központja igazga- Központjának igazgatója, az ő beszámolóját fogjuk meghallgatni a következő témáról. A kábítószer és a kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központjának 2011-es éves jelentés az európai kábítószer probléma helyzetéről. Üdvözöljük ön tehát, üdvözöljük itt Götz urat, megadjuk Önnek a szót, ezután pedig lehetőséget biztosítunk a vitára. Götz úr, parancsoljon Öné a szó. Nagyon szépen köszönöm. Hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy meghallgathatom önöket. 2011 uh, report on the state of the drugs problem in Europe. Tehát az európai kábítószer probléma állapotáról fogok beszélni. Nem csak a jelentésről magáról szólok, hanem eh, néhány szót arról is szólnék, hogy milyen visszhangja volt ennek a jelentésnek, eh, milyen volt a visszhang a sajtóban. Ugye november 15-én tettük ezt közszél Lisszabonban. Erről is szólnék. Ezt szeretném még azt is elmondani, hogy mindenki megkapta még a nyilvánosságra hozatal előtt a példányát, de ez nem csak egy jelentés önmagában, hanem egy csomag része. A csomag sokkal több elemből áll, Különböző kiadványok lesznek konkrét témákról, statisztikákkal együtt, online is elérhetőek lesznek ezek a kiadványok, lesznek nemzeti profilok és rengeteg más. Tehát számunkra ez nem csak egy éves jelentés, ez sokkal több a honlapunkon Természetesen rengeteg további információ is elérhető, és mindig a friss információkat érik el a honlapunkon. De hadd térjek vissza egy picit erre a jelentésre. Az idei jelentésben nagyon sok a ellentét, úgymond az ellentmondás. Elég stabilnak tűnnek az adatok, ami a kábítószer használatot illeti, de vannak olyan fontos területek, mint például a kanabisz felhasználás vagy fogyasztás, a fiatalok körében, ami elég stabilnak tűnik, azonban a szintetikus kábítószerek piaca az nagyon fellendült, az alkohollal és a gyógyszerekkel együtt használják ezeket a kábítószereket, és sajnos ez nagyon is általános problémává vált. Hadd kezdjem a heroinnal, az ópiátok használatával, mert ez még mindig a legnagyobb probléma. Több mint 1,3 millió rendszeres felhasználója van ezeknek a szereknek. Stabilok az adatok már egy pár éve, és idősödnek a felhasználók, akik injekciós tüve jutatják be a kábítószereket a szervezetükbe azonban használják ezeket a gyógyszerekkel és alkohollal való kombinációban, bizonyos területeken ez egyre növekvő problémát jelent. Azonban az ópiátok használói kezelést kapnak, segítséget kapnak, körülbelül a felük kap helyettesítő gyógyszereket. Az EU-ban azért változik a kezelés színvonala és a lefedettsége, különösképpen a keleti tagállamokban mutat ez eltérések, eltéréseket tehát lehet látni a stabilitás hiányát. Vannak olyan országok, amelyek 2010 végén, 2011 elején tapasztalták meg ezt a hullámot, ugyanis volt egyfajta hiány, például az Afganisztánból származó kábítószer úgymond befagyása miatt, illetve az ázsiai, ázsiai piaci problémák miatt, de aztán a török, illetve az EU rendőri elők együttműködtek, és valószínűleg az ő sikerük is szerepet játszott abban, hogy kevesebb kábítószer volt elérhető, tehát a kábítószer kereskedelmet így lehetett befolyásolni. Úgy becsüljük, hogy körülbelül 10-20 ezer opiumfelhasználó veszti életét minden évben Európában. És a kockázat, a halál kockázata az tízszerese, húszszorosa a társaikének, akik nem használnak kábítószereket. A heroin használók általában 30-as éveikben járnak, 7500 túladagolást lehetne megelőzni évente, tehát ezért nagyon fontos a szolgálatok számára, hogy lépjenek az öngyilkosság, az erőszak, a trauma és a fertőző betegségek is a halál okai közé tartoznak. Az elmúlt évtizedben jó előrehaladást sikerült elérni eh, a HIV kezelésével a kábítószer használók között, de ne felejtsük el, hogy körülbelül évente 2000 haláleset eh, eh, származik kábítószer használatból, abból, hogy HIV betegek kábítószert használnak. Milyen következményeket vont, következtetéseket vontunk le? Az egyik az az, hogy a kábítószerfüggőket támogató szolgálatokra nagy nyomás nehezedik szerte Európában, és ezért nem tudják a szükséges szolgáltatást nyújtani. A másik, hogy nagyon sok EU-val szomszédos országban komoly egészségügyi problémát jelent a kábítószer használat, és a gazdaság és politikai helyzet miatti migráció az EU felé bizony nagy nyomást nehe, helyez a már amúgy is megterhelt szolgálatokra. Van egy-két tagállam, ahol olyan a helyzet, hogy a kábítószerhez kapcsolódó hívfertőzés nagyon gyorsan tud terjedni a nagyon kiszolgáltatott közösségekben. Júliusban például Görögország beszámolt arról, hogy újabb hív fertőzés kezdett el terjedni, és Görögország intézkedéseket is foganatosított, de más országokból is kaptunk adatokat, például Romániából, amelyek aggasztó képről tesznek tanúbizonyságot. Most hadd szóljak az egyik legelterjedtebb kábítószerről, a kannabiszról. Körülbelül két és fél millió használója van ennek, és van okunk arra, hogy optimisták legyünk, mert az adatok azt mutatják, hogy a használók száma vagy stabil, vagy csökken a tagállamokban, illetve nagyon sok országban, de még mindig foglalkoztat minket azoknak a fiatal embereknek a helyzete, akik naponta használják ezt a kábítószert hosszú ideig, hosszú ideig, és aztán egészségügyi problémákkal néznek szembe. Itt jegyzem meg, hogy nő azoknak a személyeknek is a száma, akik egészségügyi segítségért fordulnak a kábítószer használat miatt, a kanabisz használat miatt. Tudjuk, hogy ez egy igen vitás kérdés, és az is felmerül, hogy vajon a politikai döntések hogyan befolyásolják a fogyasztók magatartását. Hát a vizsgálatainkban nem találtunk arra bizonyítékot, hogy a szabályok szigorítása vagy enyhítése közvetlen hatással lenne a fogyasztók magatartására, legalábbis rövid távon nem. Úgy tűnik, hogy sokkal komplexebb, összetettebb tényezők működnek itt. Ezért gondolom úgy, hogy itt az ideje annak, hogy alaposabban elgondolkodjunk arról, hogy hogyan lehet a, le, a legjobban föllépni ennek a kábítószernek a használatával szemben. Az egyik, ugye, ami fontos, az a megelőzés. A szociális normákra, közösségi felelősségre, egyéni magatartásra összpontosítani. Ezek a lépések tűnnek a legígéretesebbnek. Az EU határain belül is van ugye kanabisz termelés, és ez is egy fontos szempont. 2009-ben több mint 1,4 millió növényt foglaltak le Európában. Jelentős arányt képvisel az otthon termesztett növények száma. Ugye mi az előnye annak, hogy a piachoz közel termesztik ezeket a növényeket? Hát nyilvánvaló, nem kell a határokon átjutni vele. És természetesen az Európai Unión belüli közösségek előfordul, hogy lakóvezeteken belül termesztik a növényeket. Rögtön a piacon vannak, megvan ennek az előnye. Az elmúlt évtizedben a kokain lett a leg általánosabban használt kábítószer, kb. 4 millió európai használta tavaly, de nagyon kevés az az ország, ahol magas szintű fogyasztás. Úgy tűnik a kutatásunkból, hogy egy-két országban mondjuk már elérte, elérték a csúcsot, ezek az adatok, és most egy kis visszaesés következik. A kokain kínálati adatok kevésbé világosak. Egyre több szállítmányt foglalnak le, de a kokain tisztasága is jelentősen csökkent. A kábítószerkereskedők alkalmazkodnak a hatóságok fellépéséhez, és megpróbálják az ellenőrzéseket kijátszani. Tehát például ugye a nyugat-afrikai útvonal most már kevésbé használatos az ellenőrzések miatt, viszont Kelet-Európában egyre aktívabbak a csempészek. Tegnap két és fél millió, a tavalyi évben két és fél millió európai felnőtt használta az ecstasy és ezeknek a tablettáknak a, <clears throat> az aktív tartalmát a úgynevezett BMK nevű hatóanyagból volt hiány, és ezért az extazi tabletekben más hatóanyagokat tettek be, amfetaminokat, MCP-ket és így tovább. Azonban lehet, hogy újra elérhetővé lesz az eredeti hatóanyag, és ezért a fogyasztók érdeklődése majd megint megnő az extazi tabletták iránt. Tavaly rekordot döntöttek az újonnan kidolgozott anyagok, 41 új pszichotróp anyagról számoltak be, amelyet bejelent, amelynek a létezését bejelentették. Idén 39-nél tartunk, tehát folyamatosan jelennek meg az új pszichotróp anyagok a piacon, és az internet az egyik leggyakoribb kínálati oldal több mint 600 online üzletet azonosítottunk be, amelyek pszichoaktív anyagokat árusítanak a fogyasztóknak az Európai Unión belül. Tavaly egy kockázati tanulmány is készült az egyik szintetikus anyagról. Ennek az eredménye oda vezetett, hogy a tanács eldöntötte, hogy az érintett anyagot föl kell venni az ellenőrzött szerek listájára. A mesotron az illegális kábítószer piacon most már jelentős helyet foglal el. Tehát nagyon fontos, hogy ellenőrzés alá vonják. Ebből a példából is látszik, hogy mennyire gyorsan kell reagálni, mert rengeteg újabb és újabb pszichoaktív anyag jelenik meg a piacon, és ez az ellenőrzés és felügyeleti szervek számára hatalmas kihívást jelent, nem csak az EU-n belül, hanem nemzetközi szinten is. Zárásként, még a zárás előtt hadd mondjam el, hölgyeim és uraim, hogy nagyon sok tagállam nehéz helyzetben van most. Ugye tudjuk a múltbeli tapasztalatainkból, hogy gazdasági eh, válság idején az egészségügyi, szociális szolgáltatásokra költenek kevesebbet a tagállamok, és ez már megtapasztalható a kábítószerről eh, függő kezelésében. A kutatás, a megelőzés, a társadalmi integráció egyre kevesebb költségvetési támogatást kap de pontosan az ilyen időszakban fontos a robusztus, megbízható információ, mert így tudunk az új fenyegetésekre, a kialakuló problémákra még időben reagálni, fontos politikai prioritásokat meghatározni, és azokba a területekbe beruházni, ahol valóban hatékonyak az intézkedések. Az Egyesült Államok tavaly Ausztráliával, Oroszországgal együtt új kábítozás stratégiát készített és mi is a jövő évben fogunk eljutni erre a pontra, hogy kiértékeljük a stratégiánkat. Már majdnem készen vagyunk a kábítószer stratégia értékelésével, és a jövőbeni kábítószer politika formálódik. Az EU stratégiája volt a motorja a bizonyíték alapú megközelítésnek, amelyről az EU-t aztán világszerte megismerték. Soha nem voltak azonban ezek a stratégiák jogilag kötelező érvényűek, viszont azt elmondhatjuk, hogy a tagállamok egyre inkább követik ezt a stratégiát, és a nemzeti stratégiát igyekszik hozzáigazítani, szinte EU modellről beszélhetünk. Én arra számítok, hogy az új stratégia újabb lendületet ad majd, a harmonizáció felé, tehát egyre inkább hasonlítanak majd egymáshoz ezek a stratégiák, csak így tudunk szembeszállni a 21. században a kábítószer használati tendenciákkal. Hölgyeim és uraim, a jelentés e, fő elemeit mutattam be most önöknek, arra vonatkozóan, hogy mi a kábítószerhelyzet és hogyan rendelkezünk, e, hogyan szállunk ezekkel szembe. Vannak azonban változó tendenciák, ebből csak egy példát sorolnék fel. Például a stimulánsok és szintetikus kábítószerek piaca úgy tűnik, hogy változás alatt van most Európában. A úgynevezett kokain buborék kipukkant, és most van egy hosszú távú csökkenő tendencia az extrazi tabletek tisztaságát illetően. Tehát valószínűleg itt csökkenő tendencia látszik, azonban párhuzamosan rengeteg új szintetikus anyag jelenik meg, rengeteg stimul, stimuláns, és például a metodrón a úgynevezett legális piacról az illegális kábítószer piacra kerül, és ott foglal el jelentős helyet. Tehát egyre fontosabb szerepet fognak játszani ezek az anyagok a kábítószer problémában, amivel mi szembenézünk. A politikai lépéseink azonban még mindig az elmúlt évtized igényeinek felelnek meg, tehát ezeket hozzá kell igazítani a jelenlegi és a jövőbeni kihívásokhoz. És végül pedig most itt lezárnám az anyag bemutatását, és szeretnék szólni néhány szót arról, hogy a sajtóban milyen visszhangja volt mindennek. Bizalmasan tájékoztattam a bel- és igazságügyi tanácsot, aztán hivatalosan is a nemzetközi médiának is bemutattam a jelentést november 15-én. 14 tagállam tartott nemzeti konferenciákat, és a mai napig 17 ezer jelentést osztottunk szét 22 nyelven, Körülbelül tízezer letöltést regisztráltunk a honlapunkról még ezen kívül. A jelentés minősége jó, elmondhatom, hogy nagyon örülök azoknak a visszajelzéseknek, amelyeket eddig kaptam, mert ezek pozitívak voltak. És örülünk az elismerésnek, amit megkaptunk a döntéshozóktól, a szakértőktől, a médiától. A média leginkább a kokain helyzetére, illetve az új kábítószerek helyzetére figyelt fel. Ami pedig a lefedettséget illeti, egy hét elteltével 1400 cikk jelent meg, általában cikkekről van itt szó, de voltak televíziós, rádiós tudósítások is. Tavaly 3000-re nőtt ez a szám, azt hiszem, hogy idén szintén el fogjuk érni ezt a számot, körülbelül itt tartottunk tavaly is egy hét elteltével. 1250 hír a tagállamokban jelent, meg valamint Horvátországban, Törökországban és Norvégiában, és 150 tudósításról tudunk, amelyek az Európai Unión kívül jelentek meg. Az EU-n belül a legnagyobb visszhangot Spanyolországban, Németországban és Nagy-Britanniában kapta, az Egyesült Királyságban kapta ez az ügy. 28 országból kaptunk visszajelzést az EU-n kívülről, az USA, Svájc, Oroszország igen széles körben foglalkozott a témában, de, a témával, de Ázsia, Kína, Latin Amerikában pedig Argentina és Brazília fordított erre nagy figyelmet. Mondom még egyszer, csak a visszajelzés, az első visszajelzésekről tudok beszámolni a jelentés nyilvánosságra hozatala óta. Természetesen nagyon szívesen válaszolok bármely kérdésükre a jelentéssel kapcsolatban, vagy pedig a visszajelzésekkel kapcsolatban. Megköszönjük Götz úrnak, most pedig megnyitom a szót a, az eszmecserére, hogyha van valaki, aki kérdezni kíván. Parancsoljon! Trientafilidész úr. Nagyon szépen köszönöm elnök úr, köszönöm Götz úrnak a tájékoztatást. Európai Uniós állampolgárként aggasztónak tartom az elhangzott adatokat. Ha a kormányzati pozícióban lennék, akkor pedig még jobban aggódnék. Szeretném megkérdezni, hogy a tagállami kormányok együttműködnek-e önökkel, és hogy milyen reakciót kapott a beszámolójuk a kormányzati szakpolitikákra. Köszönöm, mondja az elnök. Szippel asszony is szeretne hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm. Nagyon fontosnak tartom ezt a jelentést. Néhány számadattal szolgált, amelyek elgondol, elgondolkodhatóak, különösen a HIV illetően úgy tűnik, hogy a közvélemény már nem foglalkozik ezzel a témával, és az orvostudomány előrehaladása is hozzájárult ahhoz, hogy nem annyira vagyunk tudatában ezen kérdés sürgősségének, drámaiságának, noha pontosan azon páciensek esetében, akik már hosszú ideje kezelés alatt állnak, felléphetnek olyan hatások, amelyekkel mindenképpen foglalkoznunk kell, meg kell néznünk, milyen utak lehetségesek, és érdekelne, az internet, mint hivatkozási lehetőség, illetve drog beszerzési lehetőség is. Kérdés az, hogy mennyire helyeződött át a közvetlen értékesítés az internetes értékesítésre, és milyen kábítószereket értékesítenek ilyen úton, hogyha van ilyen számadatokra vonatkozó részletes kibutatás. Köszönöm szépen, Fagyon asszony. Um, hvala lepa za uh, res zanimivo. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a részletes beszámolót önnek. Két rövid kérdésem lesz. Lenne először is a nemzeti stratégiáktól. Ahogyan azt a jelentésben láthattam, egyes országok cselekvési terveket, illetve nemzeti stratégiákat dolgoztak ki, míg mások pedig lemaradtak ebből a tekintetből. 2011-ben egyes országok még mindig elmulasztották a statisztika, illetve stratégia elkészítését, beleértve hazámat, Szlovéniát. Nem tudom, hogy önök valahogyan nyomást tudnak-e gyakorolni ezekre az országokra, hogy készítsék el beszámolóikat. A következő kérdésem pedig a kanabiszra vonatkozik. Ez politikailag nagyon kényes kérdés, hiszen ez az egyik legnépszerűbb illegális kábítószer, olyan kábítószer, amelyről nagyon megoszlanak a vélemények. Szlovéniában nem régiben egy konferenciát tartottak a fiatalok résztvételével, akik természetesen nagyon is támogatták a kannabisz legalizálását. Tudom, hogy itt is a szakpolitikák nagyon eltérőek, a megközelítések nagyon eltérőek, de érdekelne az ön véleménye, hogy milyen stratégiát kellene az EU-nak alkalmazni. Nem tudom, valaki jelentkezik-e még, kérdezi az elnök úr. Parancsoljon, Bronx úr hiszem, hogy valamilyen módon itt nem egyetlen kábítószer problémánk van, hanem sok nagyon különböző kábítószer problémánk. Vannak olyan kábítószerek, amelyek a magatartást, magatartást befolyásolják egyes halucinogén kábítószerek, például kifejezetten erőszakos viselkedést eh, eredményeznek, mások pedig csupán letargiát okoznak. Önök említették az egészségre való kihatást, de a bűnözésre is nagyon nagy kihatással van a kábítószer. Természetesen ez mindenképpen arra késztet minket, hogy lépéseket tegyünk. Azt hiszem, hogy két megközelítési mód van, a kereslet és a kínálati oldalon. A keresleti oldalon egyfajta általános meggyőző mechanizmust alkalmazhatunk, egészségügyi oktatás, stb. Vagy például az is nagyon meggyőző lehet, hogyha az hatóságok figyelmét felkeltik egyes személyek, és mondjuk végül börtönbe is kerülnek. Az ellátási oldalon pedig, ha csupán a kis mértékű, kis mennyiségű felhasználó per kereskedőket cím, közelítjük meg, vagy pedig a nagy mennyiséggel kereskedőket, akik nem kábítószer használók. Nagyon gyakran az eredmény pont ellenkezője annak, amit el akarunk érni, és ennek eredményeként pedig több betörés és több autólopás történik. Elnök, köszönöm szépen, azt hiszem, hogy akkor ennyi volna. Götz úrnak szeretném megadni a szót, hogy válaszolja meg az elhangzott kérdéseket. Igen, nagyon szépen köszönöm, köszönöm ezeket a kérdéseket, ezeket a nagyon érdekes és értékes kérdéseket. Azt hiszem, hogy az első kérdés az arra vonatkozott, hogy a kormányok milyen mértékben hogy a kormányok milyen mértékben működnek velünk együtt. Azt kell mondanom, hogy az igazgató tanácsunk, tehát az ügynökség vezetősége a kormányok képviselőiből is áll, tehát mm, az ügynökségben magában is megtalálhatók állandóan a kormány képviselői. Ők a munkaprogramról döntenek, és azt is ki kell emelnem, hogy az ügynökségünknek politikai mandátuma nincsen információkat továbbítunk, és a következtetéseket pedig a politikusoknak, a szakpolitikák kidolgozóinak kell meghozni. Ez a mi tevékenységi körünkön már túllép. De például ma délután a Lordok házából fog érkezni nálunk hozzánk egy delegáció, ez egyébként nagyon megszokott és normális dolog. Eljönnek hozzánk, megkérdezik, hogy milyen az európai helyzet, a nemzeti helyzetükről tájékoztatnak minket, és a Lordok házának a delegációja pedig azért érkezik, mert szeretnének egy véleményt kidolgozni arról, hogy hogyan lehetne az EU kábítószer stratégiáját befolyásolni. Ezt a tanács fogja kidolgozni egyébként az elkövetkezendő hónapokban a bizottság együttműködésével. De a befolyáson túl túl közvetlen befolyásunk nincsen. Zippel asszony kérdezett a hívfertőzésekről. Ez Nos, amit mondott, az teljes mértékben helyes, és a közvilóban nem foglalkozik azzal a, ezzel a témával, noha a hívfertőzések szemágyes területeken növekedett. A hívfertőzések száma ugye egyes esetekben összefügg a kábítószerfogyasztással, én erre szorítkoznék. Elmondtuk, hogy voltak már ilyen figyelmeztetések, és Görögország egy olyan ország, ahol hagyományosan alacsonyak voltak a hívfertőzések arányszámai, de most nagyon sok bevándorló érkezett Görögországba, emiatt növekedtek ezek a számok. Semmiképpen sem mondanám, hogy a bevándorlást növeli ezeket az arányszámokat, de ez azt jelenti, hogy többen érkeznek egy adott országba, és az illetékes szolgáltatók már a teljesítőképességük határán dolgoznak, és ezért felléphetnek problémák. Pontosan ez történt Görögországban. A bizottságban a Szankó főigazgatóság egy figyelmeztetést adott ki a HIV témájában. Mi is hozzájárultunk ehhez, és a Stockholmi fertőzőbetegségekkel foglalkozó ügynökség úgy szintén szerdán vagy csütörtökön fog majd ez a jelentés kijönni, ez a figyelmeztetés, és a jövő héten teszik majd ezt közzé, és a bolgár és román helyzettel is foglalkozik ez a figyelmeztetés majd, mert ott is egyre többen, egyre több bevándorló, fordul ezekhez a szolgálatokhoz, amelyek már szintén tojás, teljesítős képességük határán dolgoznak. Nos, az a kérdés, hogy milyen drogokat értékesítenek ö, interneten, 600 ö, online szolgáltatót azonosítottunk, akik Európába szolgáltatnak, értékesítenek, 17 nyelven teszik ezt, de egyébként az interneten alacsonyabb számokat találhatunk. Nos, hogy melyik kábítószerek, milyen kábítószereket értékesítenek ezek az online értékesítők, mindig a legális és az illegális határvidékén mozognak ezek az értékesítők, a heroin, a kokain, a klasszikus drogokat nem lehet itt megtalálni. Az új ö, szintetikus drog, drogok, az új kábítószerek találhatók meg ö, itt, a szintetikus kannabi, kannabioidok, ö, ezek találhatók itt, és az internet értékesítők megpróbálják védeni magukat egyre inkább, hiszen figyelmeztetéseket kapcsolnak ezekhez a termékekhez, hogy ezek veszélyesek lehetnek, vagy linkeket építenek be a honlapjukra, amelyek ilyen veszélyességi ö, problémákra mutatnak rá de itt továbbra is szintetikus kábítószerekről van szó, amelyek folyamatosan a piacra jutnak, és egy szürke zónába, zónában mozognak ők, az illegális és legális kábítószerek, doping szerek, táplálkozás kiegészítő szerek között, és itt a fogyasztóvédelmi elemek is nagyon fontos szerepet játszanának, hiszen nagyon sok ilyen anyag olyan, amelyet nem lehet ö, szupermarketben vagy más helyeken megvásárolni. Hájon asszonynak válaszolnék akkor most angolul. A nemzeti stratégiák Nos, ezek számában némi csökkenés tapasztalható, de ez nem olyan nagy probléma, csupán egy olyan tény, hogy ez azt mutatja, hogy nagyon sok nemzeti stratégia, illetve cselekvési tervet ugyanakkor vezetnek be. Számos országban dolgoznak ki ilyet, és azt gondolom, hogy ugyanaz lesz a helyzet idén, mint tavaly volt, tehát valamennyi tagállamban van stratégia, de hivatalosan elfogadott stratégia vagy cselekvési terv. Nos, ezzel kapcsolatban csak egyetlen ország van, ahol nincs ilyen dokumentum, ez Ausztria, de szerintem nem olyan nagy probléma ez, mert nagyon sok regionális stratégiájuk van, és van egy nemzeti koordináció. Tehát nem mondhatnám azt, hogy Ausztriának nincs ilyen stratégiája, mert hát minden régiónak van saját stratégiája, illetve van egy nemzeti koordináció, de nincsen egyfajta formalizált nemzeti stratégiája. Hogyan lehet nyomást gyakorolni a kormányokra? Nos, erre semmilyen lehetőségünk nincsen. A fő fegyverünk a tájékoztatás, elmondhatjuk, hogy milyen a helyzet, de semmilyen lehetőségünk nincs a nyomás gyakorlásra. Azt hiszem, hogy itt a bizottságnak egy kicsit több hatásköre van, hiszen a politikai terület hozzájuk tartozik. Ami pedig a kanabisz használatot illeti, szlovén fiatalok, illetve más országbeli fiatalok is támogatják a legalizálást. Nos, azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban azt mondhatom, hogy a kanabisz eddig még mindig illegális termék volt, illetve hatóanyag. És a véleményemet kérdezte, nos ezzel kapcsolatban nem mondhatnék igazán véleményt, hiszen ez nem tisztem de azt hiszem annyit azért elmondhatok, hogy talán fontos lenne elolvasni a Globális Kábítószerbizottság jelentését. Ez Ban Ki-moon hozta létre, és nagyon-nagyon sok államfő, illetve kormányfő is a tagja, például Javier Solana is tagja ennek a csoportnak. Néhány héttel ezelőtt egy jelentést tettek közzé, és ebben a jelentésben világosan kimondják, hogy el kellene gondolkozni ezen, és ezt a lehetőséget is figyelembe kell venni. Az ideológiai viták már lezárultak, néha újabb elemek bukannak fel, de most már nem erről van szó. Én a politikusoknak mindig azt javaslom, hogy vegyenek figyelembe minden, és valamennyi opciót gondolkozzanak el, nézzék meg, hogy mi segíthetne, de azt hiszem, hogy ebben az esetben személyes véleményemet nem mondhatom el, ami pedig Bronz urat illeti kérdés nem hangzott el, egy nyilatkozat ezzel kapcsolatban pedig nem értek egyet. Jó, nagyon szépen köszönöm, Götz úr, mondja az elnök, nagyon szépen köszönöm a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának igazgatójának beszámolóját. Minden jót kívánunk önnek, köszönjük ezt a látogatást, remélem, hogy hallunk majd a továbbiakban önről, és következik az ötös napi rendi pont a külső határok átlépését akkor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539 per 2001 tanácsi rendelet módosítása. Diaz de Mera úr a jelentés készítője, ennek a módosításnak. Itt egy újfajta védzáradékot vezet be a rendelet módosítása, amely sürgősségi helyzetben felfüggeszti rövid időre a vízómentességet, illetve egy kölcsönösségi mechanizmust is tartalmaz. Diaz de Mera urat fogjuk először meghallgatni, talán ezután a bizottságot és a lengyel elnökséget, remélem, hogy ők is itt vannak. És azt is szeretném bejelenteni, hogy a következő napi rendi pont után pedig szavazás következik a hatos pont után, tehát emlékeztetnék mindenkit arra, hogy hozza el a szavazókártyáját, vagy kérje meg kollégáját, hogy hozza el, hogyha esetleg nem sikerült eddig még elhozni. 10 percre át fogom adni az elnökséget Sophie Intveldnek, a bizottság alelnökének, mert most más feladatom elszólít, 10 percen belül itt leszek. Um, yes. Nos igen, bocsánat, egy kicsit felkészületlenül ért ez a dolog. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Azt hiszem, hogy akkor csak a jelentést fogjuk most meghallgatni. Diaz Demére úrtól parancsoljon. Nos, jó reggelt kívánok mindenkinek, és köszönöm az elnök asszonynak a lehetőséget. Azzal kezdeném beszámolómat, hogy hálámat fejezem ki kollégáimnak, parlamenti képviselőknek, főként pedig az árnyékjelentéstevőknek, a szakbizottság tagjainak, illetve a tanács és az Európai Bizottság képviselőinek, ugyanis mindig rendelkezésemre álltak, nagyon készen álltak arra, hogy megvitassuk ezt a témát, mégpedig az 539 per 2001-es rendelet módosításáról. Ez ma a negyedik alkalom, hogy erről a módosításról beszélünk. Jól lehet ez az első alkalom, hogy önök megismerik álláspontomat ezzel kapcsolatban. Október 20-án a jelentéstevők, illetve árnyék jelentéstevők a bizottsággal és a tanácssal találkoztunk, hogy részleteiben is megismerhessük a helyzetet, a jelenlegi helyzetet, különböző a javaslathoz kapcsolódó kérdések tekintetében. Akkor talán Fajon asszony is emlékszik erre, Elnézést kérek, mondja az elnök hogy a tolmácsolással valamilyen probléma van, vagy rendben van, most már akkor kérem folytassa. Jelentéstevő. Tehát, ahogy mondtam, október 20-án arra kértem a kollégáimat, hogy dolgozzanak a módosítók kidolgozásán annak érdekében, hogy felgyorsítsuk az anyag megvalósulását. Együttműködtünk a tanács és a bizottság képviselőivel. Ezzel kapcsolatban pedig azt javasolnám, hogy a módosítók beterjesztésével kapcsolatban három időpont legyen, az egyik december másodika, de szerintem az ötödike vagy a hatodika lenne talán észszerűbb figyelembe véve, hogy már 40 nap napja dolgozunk a módosítókon. Így módon tehát lehetőségünk lenne még a téli szünet előtt a fordításokat elkészíteni. Tehát ami a bizottság javaslatát illeti, egyéb technikai jellegű kérdések elveken túl egy elsősorban politikai megközelítést alkalmaz, véleményem szerint pol- nagyon politikai jellegű ez a védzáradék, illetve a kölcsönösségi mechanizmust is felülvizsgálják. Ahogyan említettem már, két módosító indítványt javaslok jelentésemben, nagyon egyszerűen fogom ezeket felvázolni. Az egyes módosító indítványomban szeretném a védzáradék címet eltörölni, ugyanis a felfüggesztési mechanizmust igazolják ezzel. Szerintem ez nagyon zavaró, szerintem egyszerűen felfüggesztési mechanizmusnak javasoljuk -e. És a második pedig ugyanezt követi, a harmadiknál pedig egy politikai nyilatkozatot tartalmaz. Ez tulajdonképpen a bizottság irányvonalát követi, és az Európai Parlament pedig egy követeléssel él. Arra kérjük fel az Európai Bizottságot, hogy támogassa már kezdettől fogva az Európai Parlament részvételét a komitológiai eljárásban. Jól lehet, még akkor is, hogyha ez egy meghívott is státuszt jelent, hogy ne sértsünk meg semmilyen szabályt. Aztán a négyes módosító indítvány pedig az illetékes joghatóságot pontosítja a Lisszaboni szerződésnek megfelelően az ötös koherencia kérdés. Talán emlékeznek rá, hogy 2011. március 8-án aláírtunk az Európai Parlamentben egy nyilatkozatot, ebben arra kértük a bizottságot, hogy módosítsa a jelenlegi kölcsönösségi mechanizmust, hogyha megjutalmazol, megjutalmazlak, ha büntetsz, büntetlek. A hatosban pedig azt tárgyaljuk, hogy a kölcsönösségi mechanizmus elvét hogyan tartják tiszteletben. A hetes pedig a nemzetközi szerződésekből következő kötelezettségekre vonatkozik, illetve annak lehetőségére, hogy a tagállamok meg a vízum követelmény alól kivegyenek egyes szolgáltatókat. Törölni kell a harmadik országok állampolgáraira vonatkozó utalást, ahol minden esetben a jövőbeli joghatóság alá tartoznak majd, ez pedig az Európai Unió bíróságának joghatóságát jelenti. A rendelet új módosításának esetét pedig lehetővé teszi, hogyha nincsenek a rendeletben nem szabályozott esetek. Itt egyértelműen Törökországra utalunk. A nyolcas módosítóban szerintem utazási dokumentumokat említsünk, semmiféle menlevelet ne emlegessünk ebben, vagy útlevelet, hanem utazási dokumentumot, vagy úti okmányt helyesebben. Ez az elmúlt évek irányvonalát követni. És szerintem egyértelműen összefoglalja a különböző okmányokat. A kilencesben pedig szerintem egyértelműen ki kell mondatni, hogy a legénység csak akkor mentesül a vízumkötelezettség alól, hogyha szolgáltatást teljesít. A 10-es és a 11-es módosító indítvány pedig tulajdonképpen a legfontosabb része ezeknek a módosítóknak. A tízesnél Elmondhatom, hogy ez a legbonyolultabb javaslat, ugyanis egy valódi kölcsönösségi mechanizmust vázolunk fel azokban az esetekben, amikor az Európai Bizottság diplomáciai eszközökkel nem tudja elérni, hogy egy harmadik ország, amely mentesül a vízumkötelezettség alól, ezt a közösségi állampolgároktól ne követelje meg továbbiakban. Kanada esetében egyértelműen kimondjuk, hogy annak ellenére, amit az Európai Bizottság mondott, a jelenlegi kölcsönösségi mechanizmus nagyon súlyos kihatásokkal van egyes Európai Uniós országokra. Ezért a mechanizmus módosítani kell, annak érdekében, hogyha a vízumkötelezettség újra bevezetése nem automatikusan történik, lehessen átmenetileg elfogadni ilyen eszközöket, miután az Európai Bizottság, illetve az érintett tagállam tárgyaltak erről. Ehhez az Európai Bizottságnak tájékoztatnia kell a tanácsot és a parlamentet, és ha a tárgyalás idő alatt sem sikerül kompromisszumra jutni, akkor egy ideiglenes felfüggesztést javasoljon, amelyről együtt döntésben az Európai Parlament és a Tanács határoz. Ez a döntés pedig, ezt szeretném pontosítani, semmilyen módon nem befolyásolja a bizottság kezdeményezési jogát, amely természetesen javaslattal, módosítási javaslattal élhet a rendelet az 539-2001-es rendelet függelékeit módosítsa, ebben szerepelnek azok a harmadik országok, amelyek vízumkötelezettség alá tartoznak, vagy az alól mentesülnek. És a 11-es következzék, akkor ebben a módosítóban pedig a felfüggesztési mechanizmusról szólunk. Én így hívom, a bizottság védzáradéknak hívja. Tehát a bizottság azt javasolja, hogy sürgősségi esetekben alkalmazhassák ezt a felfüggesztes mechanizmust. Nagyon fontos pontosítani, hogy teljesen mindegy, melyek a számadatok vagy százalékarányok, amelyek a módosítási javaslatban szerepelnek. Szeretném pontosítani, hogy ezek csak az eljárás bonyolítását okozzák, hiszen egyértelműen az adott tagállam, az érintett tagállam körülményeit kell figyelembe venni, illetve az érintett ügynökségek beszámolóit. Ez alapján határozzák meg. A beszámolók alapján fogják meghatározni, hogy a vízum mentességet felfüggesztik-e vagy sem az a tény, hogy valamilyen számadatot elérjünk, amit javaslunk ebben a rendelet módosításban, ez önmagában nem fogja előirányozni a felfüggesztést. Az Európai Parlamentet értesíteni kell valamennyi felfüggesztési kérelemről, amelyet valamely tagállam beterjeszt. És ezt kiemelném, részt fog venni az Európai Parlament, jól lehet meghívottként, de részt fog venni a komitológiai eljárásban. Ez nem egy olyan dolog, ami szerintem helyes vagy jó. Jónak tartom, de ez következménye azoknak az informális beszélgetéseknek, amelyeket a bizottsággal folytatunk és a komitológiai eljárás megsértése nélkül történik ez. Tehát a Lisszaboni szerződésben az Európai Parlamentnek nyújtott hatáskörökkel szeretnénk élni. És elnök asszony, ezzel fejezném be a 12-es módosító, tehát a rendeletben lévő lehetőséget szeretném kifejteni, hogy a mentő csapatoknál a mentesség megvalósulhasson. Ez egy olyan kategória egyébként, amely szerintem eredeti formájában nem megoldható, hiszen nem fogunk vízumot követelni egy olyan csoporttól, csapattól, aki egy természeti katasztrófában a lakosság mentésére érkezik hozzánk. Az AFET-nek van egy véleménye, amiben hajlandó vagyok élni. Kovácsek kolléga azt mondja, hogy az e a Frontexnek a beszámolóját is vegyük figyelembe még mielőtt az úgynevezett felfüggesztési záradékot alkalmazzuk, hiszen az Európai Unió külkapcsolataira is ez befolyással lehet. A Frontex jelentése, vagy az Európol jelentése és a menedékeseket támogató Európai Ügynökség véleményét fogjuk figyelembe venni. Nagyon köszönöm, elnök asszony, akkor ennyi lenne. Megköszönöm az előadónak. Most először az Európai Bizottságnak adom át a szót, hogy elmondja a véleményét. Merci, Madame euh, la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek ezért a jelentésért. Itt ugye az 531-es rendelet módosításáról és a közös vízumpolitikánk módosításáról van szó, hogy ezt bizottság javasolta, és az Európai Unió külső kapcsolatairól. A bizottság javaslatait több módosító érinti, melyeket technikainak tekinthetünk, de vannak bizonyos módosítások, amelyek valóban fontos kihatással járhatnak az Európai Unió külkapcsolataira. Nos, beszámolomban mindenek előtt a legfontosabb témákra szeretnék összpontosítani, a jelentéstevő módosítóira vonatkozóan a védzáradék tekintetében, sokkal inkább, mint vízum mentesítés felfüggesztésére irányuló mechanizmusról beszélhetünk, és a viszonosság kérdéséről. A bizottság üdvözli ezt a jelentéstervezetet és a módosítók tervezeteit általánosságban, mert úgy véljük, hogy a módosítók nagy része összhangban van azzal az elvel, amely a bizottság javaslatának alapját képezi. Bizonyos pontokon javítja is azt. Egy kivételt talán az a módosító, amely a kölcsönösségi mechanizmusra irányul, de erre még visszatérek. Ami a többi inkább technikai jellegű módosítót illeti, mint például a vízummentesség, a repülők polgári legénységére vonatkozóan, én kész vagyok ezen módosítót elfogadni, ezen vízummentesség ugyanis csak akkor alkalmazandó, hogyha a lengénység tagjai hivatalukat látják el, feladatukat látják el, tehát nem például nyaralásra utaznak. Ez egy pontosítás, de ez megfelel a bizottság eredeti elképzelésének. Ami pedig a védzeradékot vagy a felfüggesztési mechanizmust illeti, hogy megfelelünk a vészhelyzeteknek, a válsághelyzeteknek. A bizottság javasolta, hogy a komitológiai járást alkalmazzuk annak érdekében, hogy döntést hozzunk esetlegesen a vízummentesség felfüggesztésére vonatkozóan egy harmadik ország irányában. Az egyetlen eljárás ez, amely számunkra a gyors reagálást lehetővé teszi, és mivel a komitológia keretében járunk el, ehhez az szükséges, hogy az eljárás beindításának kritériumai világosan meghatározottak legyenek. Ne legyenek túlságosan bizonytalan kritériumok, amelyek túlságosan nagy mozgásteret hagynak a tagállamoknak, hogy beindítsák ezt a mechanizmust, mivel a bizottságnak állást kell foglalnia ebben a kérdésben, a tekintetben, hogy a vízummentességet felfüggesse-e, avagy sem. A bizottság javaslata emiatt hozta létre a majdnem számszerű kritériumokat, amelyek nem adnak túlságosan nagy mérlegelési jogkört a tagállamoknak. A tanács viszont a bizonytalanabb kritériumok mellett van, amely nagyobb rugalmasságot biztosít a bizot, amikor ugye meghozzák majd a döntést a vízummentesség esetleges felfüggesztéséről. A bizottság tudomásul vette a jelentéstevő módosításait, továbbra is pontos kritériumokkal dolgoznak, de a következő hetekben bizonyosan számos vitára kerül majd még sor a parlament és a tanács között, és a bizottság újra mérlegelhet, illetve kiigazíthatja álláspontját annak függvényében, hogy a másik két intézmény mit gondol erről a kérdésről. Nos, a viszonossági mechanizmust illetően a bizottság javasolta, hogy módosítsuk a jelenlegi módos, a mechanizmust egy pontban, ugyanis ezt hozzá kell igazítani a Lisszaboni szerződéshez. De a bizottság azt is elmondta már kezdetektől fogva, hogy meghallgatja az esetleges javaslatokat, amelyek ezen mechanizmus javítására irányulnak, azon elképzeléseket, amelyek ezt a létező mechanizmust hatékonyabbá teszik. Készek vagyunk tehát arra, hogy a jelentéstevő javaslatait megvizsgáljuk. Nyilvánvalóan az a cél, hogy ezek a javítások a szerződések által kijelölt intézményes kereteket tiszteletben kell, hogy tartsák. És itt ez a javaslat, amelyel a jelentéstevő élt, a tekintetben, hogy a bizottság 90 napot kapna arra, hogy adjon be javaslatot a vízummentesség felfüggesztésére vonatkozóan. Ez számunkra nem tűnik összhangban lévőnek a bizottság kizárólagos kezdeményezési jogával, ugyanis nem hagy mérlegelési lehetőséget a bizottságnak a tekintetben, hogy ilyen-e javaslattal vagy sem. Tehát jelenleg ez még egy probléma a bizottság számára, a, a jelentéstevő módosítói közül ez egy kérdéses témakör. A bizottság már kezdetektől elmondta, hogy ez politikai szempontból nagyon kényes és fontos kérdés, tehát itt mindenképpen vitára van szükség a parlamentekkel is. De itt vissza is térnék még egyszer a védzáradék kérdésére hiszen a véd záradék célja a parlament esetleges részvétele a komitológiai járás keretében. És itt egy kis probléma merül fel nyilvánvalóan, nem vonjuk be jobban a parlamentet, ugyanakkor a komitológiai eljárás szabályait is tiszteletben kell tartanunk, ahogyan erről az intézmények megállapodtak. Nos, hát elnök asszony, ezek a kezdeti reakcióink főpontjai ezen módosító javaslatokra vonatkozóan, és természetesen részletesebben is ki tudjuk fejteni a technikai jellegű kérdéseket. Köszönöm, akkor visszaadom az elnökséget. Elnök úrnak, aki időközben megérkezett. Megköszönöm a helyettesítést Sofi Intvert asszonynak egy kicsit kisegített engem, mert elszólította tennivalóm. Most pedig rátérünk a tanács elnökségére. Filip Jezinski következik, aki az elnökség nevében szól. Parancsoljon! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt kívánok, elnök úr, hölgyeim és uraim! Azt kell mondjam, hogy el sem tudom hinni, hogy a tanácsban, a vízum munkacsoportban lenne ennél fontosabb anyag az asztalon, és nagyon őszintének kell lennem mindenkivel a LIBE szakbizottságban. Még azelőtt, mielőtt elolvashattuk volna az önök véleményének a szövegét, tájékoztattuk a vízum munkacsoport minden egyes tagját, a delegációkat, hogy legalább tudják, hogy mik a, mi a parlament előzetes véleménye mi a LIBE szakbizottság tagjainak az előzetes véleménye a dossziéról. És én biztosíthatom önöket arról, ez bizonyítja a dokumentáció is, hogy a vízum munkacsoport tagjait nagyon foglalkoztatta, hogy hogyan lehetne egyensúlyt teremteni, kiegyensúlyozni a parlament és a tanács nézeteit. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon örülök ennek az együttműködésnek Diaz de Meira úrral, ő nagyon nyitottan állt ehhez a közös munkához hozzá. Miért van ez így? Azért, mert mi úgy döntöttünk, hogy a lehető leghamarabb felveszük a parlamenttel a kapcsolatot ebben a folyamatban, annak érdekében, hogy tájékozódjunk a parlamenti álláspontról, véleményről. És szerintem van, méghozzá igen nagy esély van arra, hogy megoldást találunk. Tieszemerre úr jelentését olvasva én látom, hogy csak egy-két dolog van, amit tisztáznunk kell még. De összefoglalóan én nagyon örülök, persze ezt nem mondanám, hogy örülök, hiszen a bizottság véleménye szerint ez nem így van, de a vízum munkacsoport a tanácsban nagyon jól érti, hogy mit is jelent az, amikor mi a felfüggesztési mechanizmusról vagy védzáradékról, teljesen mindegy, hogy hogy nevezzük, beszélünk. Ennek egy jól működő jogi eszköznek kell lennie. A jelenlegi körülmények között, hogyha valaki úgy gondolja, hogy használja ezt az eszközt, megerősítették, hogy a szövegben, a rendelet szövegében szerepelnie kell ennek, tehát úgy, hogy soha ne lehessen ezt automatikusan alkalmazni, soha ne lehessen ez a diszkrimináció táptalaja. Tehát megismétlem még egyszer, hogy a tanácsban senki nem mond ettől eltérőt. Most tehát ezen a, erre a felfüggesztési mechanizmusra összpontosítok. Megint csak mondom, hogy a fennmaradó kérdések azok tulajdonképpen nem képezik nézeteltérés tárgyát. Diaz úrral egyetértünk, talán a kölcsönösségről folytatott vitában egy picit még dolgoznunk kell, hiszen most készítjük csak a véleményünket. De akkor visszatérve erre a felfüggesztésre, valami nagyon világosat szerettem volna mondani. Ha szigorúan, mondjuk matematikai módon járnánk el, ez egy nagyon politikai döntés, egy nagyon fontos politikai döntés, amelyet nem kellene visszavonni. Tehát mondjuk, hogyha matematikai módon járnánk el, akkor nem értenénk pontosan, hogy ez a kérdés mennyire összetett és mennyire speciális. A tanács tehát azt javasolja, hogy tartsuk meg a százalékokat, mondjuk egyfajta kiegészítő eszközként, amely a helyzet felmérésére szolgál. Ez persze csak egy javaslat, de mondom még egyszer, hogy a mi véleményünk szerint a bizottság kezébe kellene tenni a hatalmat úgymond, hogy a bizottság értékelhesse a tagállam, az érintett tagállamtól származó adatok alapján, hogy mi is a helyzet. Tehát, hogy a tagállam által beküldött értesítés megállja a helyét, vagy sem. Hogyha a bizottság ezt az értékelést végrehajtotta, akkor utána már nem lehetne lépni egyetlen egy menedékes esetében sem, hiszen tudjuk, hogy itt emberekről van szó, nem lehet matematikai megközelítést, rideg megközelítést alkalmazni. Nagyon fontos információk szerepelnek a Frontex, a JESZE e jelentésekben, talán még az Europol anyagaiban is. És ugye nem csak arról van szó, hogy a folyamat azért induljon be, mert a szervezet bűnözésre utalt valaki. A mechanizmus első szakaszában pontosan le van írva, hogy ez hogyan működik. A Libe szakbizottság tagjainak ezt az üzenetet szeretném közvetíteni, hogy a tanács nagyon világosan tisztában van ezzel, hogy nem lehet ugyanazokat a kritériumokat használni, akkor mondjuk, hogyha a német helyzetet és a Luxemburg helyzetet elemezzük, és mondjuk, hogyha ezt a védzáradékot egy harmadik országgal kapcsolatos kapcsolatban használjuk. Tehát mi azt javasoljuk, hogy a bizottságra kellene nagyobb nyomást gyakorolni, hogy legyen aktívabb, lépjen fel, ne csak szigorúan hideg, tudományos fejjel a matematikai megközelítést alkalmazza, hanem többet dolgozzon az ügyön. Ezt szeretnénk mi, ezt a javaslatot szeretnénk mi önöknek ajánlani, de természetesen nem azt jelenti ez, hogy rugalmasabbá kívánjuk tenni a folyamatot, hanem hatékonyabbá kívánjuk tenni. Köszönöm szépen a tanács képviselőinek, és következnek a Libe szakbizottság tagjai. Fajon asszony az első, mert ő az árnyék előadó. Eh, Köszönöm szépen. Először is engedje meg, hogy megköszönjem a jelentéstevőnek, Diaz de úrnak, illetve a tanácsnak és a bizottságnak valamint a többi árnyékjelentéstevőnek a kiváló együttműködést. Először is szeretném megjegyezni, hogy nagy örömömre szolgál a javaslat létrejötte, és azt hiszem, hogy nagyon jók ezek a módosítók, és nagy mértékben javítják az eredeti szöveget. Úgy hiszem, hogy jó megoldásra sikerült jutnunk. Ami pedig a módosítók határidejét illeti, azt hiszem, hogy ötödike vagy hatodika jobb lenne, hiszen december másodika az e hét pénteke, és mindenkinek vannak egyéb feladatai is, ráadásul Szlovéniában a választási kampány utolsó heténél tartunk. Ha egyetértenek, akkor ötödike vagy hatodika lehetne a beterjesztés határideje. Számos módosító volt, és e egyeseket szeretnék most kifejteni, ami a védzáradékot illeti. Úgy hiszem, hogy a név valóban nem a lehető legjobb, és igazán a felfüggesztési mechanizmus helyesebb lenne, hogy a jelentéstevő javasolta. Ha a bizottságnak és a tanácsnak is ez elfogadható, akkor ez lenne a helyes módosítás. Ami pedig a parlament szerepét illeti, hát már a korábbiakban is foglalkoztunk a parlament szerepével. Az Európai Parlament a nagyobb szerepvállalást támogatná, és az Európai Bizottságot arra kérném, hogy egyezzen bele az Európai Parlament nagyon szerepvállalásába már a komitológiai folyamat elején árnyékjelentéstevő voltam, amikor azt javasoltuk, és nagyon nagy támogatást kaptunk egyébként, hogy az Európai Parlament saját véleményt fogalmazom meg még az Európai Bizottság döntése előtt. Természetesen nem akarjuk károsítani a komitológiai eljárást, és ami pedig a vészhelyzeteket illeti a tagállamokban, az Európai Parlamentet tájékoztatni kell erről, és a folyamatban az elejétől a végéig részt vennie. Ami a kölcsönösségi mechanizmust illeti, csak egyetérthetek azzal, hogy a tagállamoknak azonos jogaik legyenek, fellépési jogaik, és csak támogathatom a kölcsönösségi mechanizmust, de természetesen további jobbításra van szükség a tanácssal és a bizottsággal együttműködésben. Véleményem szerint pedig, ami a legfontosabb, a számadatok. Mindennek ellenére üdvözölném a tanács javaslatát, de talán nem szabad hogy a számok legyenek a fő kritériumok. Az AFED bizottság egyébként már szólt arról, hogy a százalékokat töröljük, és talán csak hirtelen vagy kivételes növekedés esetében, tehát a menedékesek számának hirtelen növekedésében, vagy váratlan növekedésében lehetne alkalmazni ezt a mechanizmust. és ne csopán az év előző felét vegyük figyelembe, hanem a teljes előző évet. Szerintem itt megint csak azt mondhatom, hogy a számadatok ne legyenek döntőek, a tanácsnak, a bizottságnak más mechanizmust is keresnie kell, ugyanis az új rendeletet nem szabad számszerűségi alapon használni. elfben támogatni tudom a jelentéstevő javaslatait, és saját nevemben azt mondhatom, hogy én nem fogok további módosítót beterjeszteni. Úgy gondolom, hogy megfelelő egyensúlyt tudunk majd találni az intézmények között a mechanizmus érdekében. A következő árnyék jelentéstevőnek is megadom a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Ez egy technikai jellegű jelentés, amelynek borzasztó nagy politikai jelentősége van, és az igazság az, hogy állampolgáraink képviselőiként jobban értenünk kell az Európai Unión kívülre való utazások kényes kérdéseit, amikor nehézségekbe ütköznek. Amikor végre tudtam szabadon utazni, és nem kellett már vízumokat használnom, akkor 5-6-szor is útlevelet váltottam, és ilyen személyként pedig azt kell mondanom, hogy a szolidaritásnak kell vezérelnie minket ebben az esetben. Jelen pillanatban azonban azt láthatom, hogy nincs szolidaritás, amikor harmadik országokról beszélünk, amelyek a tagállamokat, tehát az európai tagállamokat különböző módon kezelik. Eltérőek a bánásmódok harmadik országokkal való kapcsolatainkban. A szolidaritás azt is jelentené, hogy egy tagállam, ha egy tagállamot máshogyan kezelnek, akkor az Európai Unió egészének kell reagálnia. De, ahogyan mondtam, a szolidaritás még nem érkezett el, és nem biztos, hogy valaha is el fog érkezni, ezért minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk a való világban, amelyben élünk. És megnéznünk, hogy mennyit érhetünk el ilyen körülmények között. Nem régiben egy írásos nyilatkozatot írt alá a parlament nagy része, és azt követeltük, ezt a szolidaritási elvet követeltük. És mivel ez a kérdés annyira kényes nagyon sok európai polgár számára, örömmel mondhatom azt, hogy a jelentéstevő jó barátom Agustin Díaz de Mera, mert azt hiszem, hogy őt jól ismerhetjük hogy nagyon kiegyensúlyozottan, észszerűen közelíti meg a dolgokat, és úgy gondolom, hogy az ő segítségével a lehető legtöbbet érhetjük el a jelen körülmények között. Jelen pillanatban ezért csak két kérdésre szorítkoznék. Az egyik, hogy szeretném érteni az 50%-ról a 60%-ra való áttérést, annak érdekében, hogy jól értsem, hogy a 60% százalék a megfelelő százalékos arány-e. Tehát mi húzódik meg a változás mögött? A másik kérdésem pedig, az Európai Parlament részvételére vonatkozik a komitológiai eljárásban. Szeretném érteni pontosan, hogy ez hogyan működhetne a gyakorlatban, milyen eljárással. Egyszerűen azért, mert az Európai Parlament szemben a nemzeti parlamentekkel külön eltérő munkamódszerre rendelkezik. Nem tudom, hogy például a nyári vagy a téli szünetek, a türkizhetek alatt hogyan működne ez a dolog. Tehát technikailag hogyan tudjuk ezt megoldani a gyakorlatban. Ami pedig az Európai Parlament szerepvállalását illeti, hát nem is tudom. A módosítók határidejéig talán jó magam is beterjesztek valamit, ami talán nagyobb hatásköröket biztosít a parlamentnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig Buzuttil úr fogja megkapni a szót, az árnyék jelentéstevők után a képviselők jönnek. Köszönöm, elnök úr, csatlakozom a többiekhez, én is gratulálok Diazdemére úrnak a jelentéséhez, a módosítók eh, benyújtásához ma, és szerintem is, hogyha a vízumrendszerünket hitelesé akarjuk tenni, akkor világos, hogy hatékony felfüggesztési mechanizmust kell kialakítanunk egy olyat, amely valóban működik akkor, hogyha visszaélnek ezzel a vízumrendszerrel. És fontos ezt az üzenetet az állampolgároknak közvetíteni, ez egy nagyon világos politikai üzenet. Mi nem csak azért vagyunk, hogy a vízumliberalizálást lehetővé tegyük, hanem azért is, hogy fel tudjuk függeszteni ezt a liberalizációt, hogyha arra szükség van, mert visszaélések vannak a rendszerben két dolgot szeretnék tisztázni, az előadótól várom ezt. Az első kérdésem az időzítéssel kapcsolatos. Nem tudom, hogy az előadó milyen időzítésre gondolt. Tehát például, ha egy állítólagos visszaélésről, visszaélésre fény derül, akkor ahhoz képest mikor következik be effektíve a döntés, hogy a felfüggesztési mechanizmust alkalmazzák. Ez az egyik kérdésem. A második dolog, amit már felvetett a tanács képviselője, én is szeretném az előadó véleményét kérni a differenciációról, differenciálásról. A tanács ugye elmondta, hogy egy dolog az, hogy mondjuk Luxemburgot érinti egy ilyen visszaélés, és egy teljesen másik dolog az, hogyha Németországba mennek többen, hiszen nyilván másmilyen lesz ennek a hatása. Tehát a visszaélés jellegétől függ-e majd a lépés? Tehát, hogyha egy tagállam úgy érzi, hogy elárasztják, akkor figyelembe fogja -e ezt venni a bizottság, és így fogja működtetni a felfüggesztési mechanizmust. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Cipel asszony. Ja, herzlichen Dank. Ich habe nur ein... Köszönöm szépen, csak egy egészen rövid kérdésem lenne, melyen néhány nap hónappal ezelőtt szembesültem, és biztos vagyok benne, hogy a tanácskozásnál, az ásmecserénél ez egy szerepet játszhat. Egyrésztről itt van azon államok listája, amelyek polgárai vízummentesen beutazhatnak, és másrésztről ott van a biztonságos harmadik vagy származási országok listája, és nyilvánvaló, hogy a helyszínen a hatóságok azzal szembesülnek, hogy turistaként utaznak be ezek a polgárok egyes országokból, és aztán a tartózkodásuk végén kérelmet nyújtanak be, hogyha pedig ezt elutasítják, akkor a hatóságok nehezen tudják visszaküldeni ezeket a személyeket származási országokba, mert az nem minősül biztonságos származási országnak. Én most értesültem erről a problémáról, és szeretném tudni, hogy az érintett szereplők is foglalkoznak -e ezzel a kérdéssel a vízum mentességgel kapcsolatos döntés során. Mr. Alvaro. Alvaro úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Diaz de Mérától megszoktuk, hogy jó és részletes munkát végez, Ennyiben a tízes módosítója, amire összpontosítani szeretnék, ott egy bővítési javaslattal érünk, és ez mindenképpen a helyes irányba mutat. A kölcsönösséget illetően, amely gyakran felmerült, nem első ízben itt a szakbizottságban, nem látjuk, hogy ez hogy működik, és erre vonatkozóan javaslatot szeretnénk benyújtani a legjobb példa az, hogy Kanada hogyan járt el Csehországgal szemben. Az írásbeli nyilatkozat, melyet ebben az évben fogadtunk el, amiről már itt szó esett, Rojtoval, Ambrinidis, Rucki, Weber és jó magam nyújtottuk be annak idején ezt a nyilatkozatot azzal a célral, hogy a bizottság alakítson ki egy mechanizmust, és ne bilaterális megállapodásokat szorgalmazza, hanem egy közös uniós mechanizmust alakítson ki, amely garantálja hogy teljes körű kölcsönösség alakuljon ki a vízum kérdésekben a harmadik országok vonatkozásában. Például az USA Ausztriát fenyegette azzal, hogy újra bevezeti a vízumkötelezettséget, hogyha Ausztria nem biztosít hozzáférést a saját új lenyomat adatbankjaihoz az USA-nak. Nos, azt hiszem, hogyha ezen a területen valamit elérnénk, az jó lenne, hogyha ezt nem tudjuk elérni, akkor a partnereinkkel való kapcsolatunk szenvedhet kert, hiszen nem lehetséges egy ilyen mechanizmus nélkül együtt dolgozni 27 tagállammal. Az eredeti javaslatot illetően 2001-re nyúlok vissza ez az eredeti javaslat, amikor is az automatikus kölcsönségi mechanizmusokat irányozták elő, tehát hogyha egy államtól megvonták a vízummentességet, akkor ez valamennyi EU-s tagállamra kihatott, és ez így szerepelt a 2001-es eredeti szövegben. De az elmúlt tíz évben ez felvizeződött, ez a javaslat, ezért a legutóbbi tapasztalatok alapján javasoljuk a ö, módosító bevezetését. A 90 napot támogatjuk, melyet Diaz de Meira javasol. Jó lenne, hogyha a bizottság automatikusan javaslattal élne, és ezt annyiban bővíti, hogy a gazdaságirányítés csomaggal szerzett tapasztalatok alapján, tehát ami az automatikus a, a fordított minősített többséget illeti, ezt szeretnénk kihasználni, mert hogyha a tagállamok minősített többsége visszautasítja a szankciót, akkor a javaslat elutasítottnak minősült. Vagy kérdés az, hogy a parlament abszolút, minőség, abszolút többséggel utasítja el a javaslatot, akkor minősül ez a javaslat elutasítottnak. itt mindenféleképpen egy egyensúlyt kellene teremteni, és meg kell mutatni a harmadik államoknak, hogy az Európai Unió egységesen lép fel, és akkor is támogatja a tagállamokat, hogyha bilaterálisan problémák merülnek fel harmadik országokkal. Jó lenne tehát, hogyha a jelentéstevő ezt a javaslatot beépíteni az anyagba. Mi ezt írásbeli módosítóként be fogjuk nyújtani a módosítók benyújtási határidején belül, amely szerintem a legjobb javasolt dátum. Rendben, köszönöm szépen. Enszió úr, parancsoljon önné a szó. Köszönöm szépen Elnök úr, jó magam is üdvözlöm a Diaz jelentést. Köszönetet szeretnék mondani a kollégának a szolidaritási szellemért, amelyet mutatott jelentése bemutatásakor, utalván itt a vízumok kölcsönségi mechanizmusára. Látom, hogy a bizottság, illetve a tanács el akarják kerülni, hogy vitázunk erről a kölcsönösségi mechanizmusról. Ez a kölcsönösségi mechanizmus, amelyet javasoltunk, egy javulást jelent a jelenlegi helyzethez, amikor az Európai Uniónak semmiféle konkrét eszköze nincsen arra, hogy helyreállítsa a vízumok tekintetében a viszonosságot, kivéve ugye a diplomáciai tárgyalásokat. Tudjuk, hogy ezen tárgyalások a vízumok tekintetében csak az Európai Unió a tanács, illetve a bizottság által vezethetők, nem pedig a tagállamok által. A gyakorlat azt mutatja, hogy mind a bizottság, mind pedig a tanács nem támogatják egyes tagállamok ügyét a vízum kölcsönösség tekintetében, és világos az, hogy azok a harmadik államok, amelyek megsértik a kölcsönösség elvét. Most nekik meg kell érteniük, hogy az Európai Unió közös vízumpolitikával rendelkezik, és az európai polgárokat ugyanúgy kell kezelni. Nem engedhetjük meg azt, hogy a közös vízumpolitika diszkriminációt teremtsen az Európai Unión belül, mint ahogyan az jelenleg fennáll. Van néhány millió polgár, akik kevésbé egyenlőek, mint a többiek, például Kanadával szemben. Rojtova asszony helyesen említette, hogy ez a helyzet nem csupán a cseh köztársaságot érinti, hanem más országokat is, mint Romániát, Bulgáriát, Lengyelországot és Ciprust, amelyek nem élhetnek a vízumkölcsönösség elvével Kanada vonatkozásában és meglep az a tény, hogy a bizottság, illetve a tanácsit jelenlévő képviselői a beszámolóikban nem támogatják az Európai Unió egységességét, noha ennek kell lennie az Európai Unió egyik fő hajtóerejének. Miért kellene fejet hajtanunk a harmadik országok előtt? Azért, mert más érdekekkel rendelkeznek. És uh, csodálkozásra hallottuk az Európai Unió szerepét érintő kijelentéseket is, amelyeket gyakran nem vesznek elég komolyan. A kölcsönösségi mechanizmus, amelyet Demeira úr bevezet, nos, az élvezi támogatásomat, de ö, utalni kell azokra az országokra, amelyek egyes tagállamokkal szemben továbbra is vízumkötelezettséget tartanak fenn. Támogatom ezt az álláspontot, és módosított fogok benyújtani ebben az értelemben. Remélem, hogy a szakbizottság tagjai támogatni fognak, mert úgy tűnik, hogy az Európai Parlament az egyetlen, amely az egységességet és a szolidaritást szorgalmazza az EU-n belül. Köszönöm. Rajtová! Köszönöm szépen, most pedig Rojtová asszony kapja meg a szót, parancsoljon. Děkuji. Já bych tedy chtěla také velice poděkovat zpravodaji. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek, és köszönetet mondok Álvaro úrnak, hiszen nagyon helyesen mérte fel a helyzetet a kölcsönösség, a szolidaritás és az Európai Unió egységessége valóban nagyon fontosak. A bizottság úgy tűnik, hogy egyes tagállamok érdekeit nem képviseli a kölcsönösség elve tekintetében, és ezért köszönetet mondok a jelentéstevőnek, amiért elfogadta javaslatomat. Szeretném kiemelni, hogy ez a javas, hogy ezt a javaslatot nem lehet elutasítani. Janszius úrnak elmondanám, hogy fontos, hogy a lengyel tanácselnökség megértse, hogy itt sokkal nagyobb dolog forog kockán. A bilaterális kapcsolatok zavarják az EU egységességét, Kanada, illetve a Cseh köztársaság, illetve más országok közötti bilaterális kapcsolatokra gondolok, amelyek megmutatják, hogy mennyire képtelen az EU vállalni felelősségét ezekben a kérdésekben, amelyeket a tagállamokkal ö, szemben vállalt. A bizottság egyes biztosok nem képesek tisztázni az ilyenfajta helyzeteket. A második pont, amire rámutatnék, most az nem Kanada vagy USA kérdése önmagában, hanem az Egyesült arab emirátusokba a régi tagállamok polgárai vízummentesen utazhatnak, de az új tagállamok polgárai esetében vízumkötelezettség áll fenn, és ez egy további probléma, amelyet talán a tízes bekezdésben tisztázhatnánk. De mindenképpen megoldást kell találnunk arra, hogy a bizottság hogyan reagált nyilatkozatunkra, amelyet nagyon sok képviselő aláírt. A bizottság nem reagált erre időben, és úgy tűnik, hogy akkor itt valami nem működik helyesen. És még van egy problémám. El kell mondanom, hogy a cseh polgárok, hogyha vízumot kérnek, több hetet, három-négy hetet kell, hogy várjanak, akár kétszer is Prágába kell utazniuk keresztül az egész országon, hogy megkapják a kért vízumot. A bank számlái kivonatait is be kell mutatniuk. És ez nem szerepel az EU működéséről szóló szerződésben egy ilyen dolog, hogyha például kanadai vízumot kérnek azt is igazolniuk kell, hogy nem fogadtak örökbe gyermeket, és ki kell töltenünk egy formanyomtatványt. Nos, felmerül bennem a kérdés, hogy a csehek hibát követnek el, hogyha táv örökbefogadás eszközével élnek. hogyha ezt például nem tüntetik fel a formanyomtatványban, hogyha egy gyermeket pénzügyre támogatnak egy távoli országban, és hogyha ezt nem teszik meg ezt a nyilatkozatot, erről nem tájékoztatják a hatóságokat, akkor büntethetőek. Azt hiszem, hogy ezzel a problémával kapcsolatban az cselekednie kell. Itt nagy különbség van közöttünk és az euroszkeptikusok között, akik valóban ki akarják használni ezt a különbséget. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Jaj, bocsánat, Bronz úrnak fogom megadni először a szót, és aztán Diaz Demére úrnak. Uh, Köszönöm. Azáltal, hogy megszüntetjük a vízumok uh, megkövetelését, azt feltételezzük, hogy az illegális migráció nem fog növekedni. Hát a felfüggesztési mechanizmust üdvözlöm, de ez nem fog működni legalábbis addig, amíg a migráció növekedéséről legalább nem tájékozódtunk és azt mondták nekem, legalábbis így délelőtt azt hallottam, hogy még akkor sem fog életbe lépni. Ha az érintett országok például egyfőre jutó jövedelme alacsonyabb, a munkanélküliség magasabb, szegényesebbek az szolgáltatások, rosszabb az infrastruktúra, akkor elkerülhetetlen legalább valamennyi migráció. Szerintem a vízumok nem akadályozzák meg azt, hogy bárki Európába jöhessen, vagy máshova legitim célokra. Tehát például diákok, turisták, jöhetnek. Amit a vízumok azonban megtesznek, segítik, hogy különbséget tegyünk a legitim vendégek, látogatók, illetve az illegitim látogatók között. Nyáron Ausztráliába utaztam, és vízumot kellett kérnem, de nagyon könnyen meg lehetett ezt kapni, elektronikusan is például. A válasz tehát az, hogy racionalizáljuk, felgyorsítsuk a vízumok kiadási folyamatát ne pedig megszüntessük a vízum kérelmet olyan országokból, ahol bizony fennáll, ahonnan fennáll az illegális migráció kockázata. Szerintem a kölcsönösség hát nem túl releváns ebben az esetben. Az EU állampolgároknak joga van arra, hogy vízum nélkül mondjuk szegényem országokba utazzanak, és itt ez nem jár annak a veszélyével, hogy valaki illegális módon ott marad, miközben a másik irányban viszont van ilyen veszély. Köszönöm. Rendben, köszönöm. Akkor a jelentéstevőnek adom vissza a szót, Diaz de parancsoljam. Nos, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Az első tanulság, amit levonhatunk, az az, hogy egy technikai kérdésről van szó, nem csupán technikairól viszont, mert nagyon fontos politikai kihatása is van. Szeretnék egyszerű választ adni illetve jó lehet más lehetőségem majd lesz részletesen is válaszolni. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, én magam is, főként azért, mert eh, főként megjegyzései miatt, hiszen pozitívnak tekinti a jelentést és a módosítókat, megerősíti, hogy javítja a javaslatot, illetve megoldásokat is tartalmaz álláspontommal kapcsolatban a kölcsönösségi mechanizmust illetően egyetértenek. A legénységek esetében a vízum eltörléséről, és ami pedig a 11-es módosítót illeti, ugye ez a felfüggesztésre vonatkozik. Úgy hiszem, hogy ezt azonban pontosítanunk kell a bizottság számára és az egyéb kollégák számára is, hogy módosítom, sem, illetve javaslatom semmilyen módon nem akarja sérteni a komitológiai eljárással kapcsolatos jogalapról szóló cikket. Semmi esetben sem akarom megsérteni a bizottság kezdeményezését, ezzel szemben, amit szeretnénk, és ezt megint csak elmondanám, hogy követve a jó szándékot, amit irodámban és irodámon kívül a bizottság kifejezett, azt akarjuk, hogy az Európai Parlament jelenléttel élhessen nem csupán a folyamat kezdetétől, hanem már akkor, amikor a tagállam részéről felmerül egy ilyen probléma. Ami a matematikai kritériumokat illeti, itt megint csak több kérdésre is válaszolnék egyszerre a százalékokat illetően megpróbálják elkerülni az automatizmust és rugalmasságot teremteni. Tehát 50% vagy 60% ez szerintem java, vitatható kérdés, erről még lehet tárgyalni. Egyetértek azzal, hogy ez olyan kérdés, amelyel foglalkoznunk kell és tárgyalnunk kell róla. Ami a kölcsönösséget illeti, véleményem szerint ez a tízes módosítóban elég jól ki van fejtve és arra is vonatkozik, hogy rugalmasítást tartalmazon. Kiemelem megint megnyugtatandó a bizottságot. A jelentéstevő készen áll arra, hogy beszéljen mindenről, amire szükség van a jelentéstevő, javaslatával semmilyen szerződést nem akar megsérteni. Azonban arra törekszem, hogy a parlament a jelentéstevő az eljárás valamennyi szakaszában jelen legyen, vagy meghívottként egyes szakaszokban, más szakaszokban pedig teljes jogú tagként, tehát az együttdöntési eljárásban. a bizottság kezdeményezési jogával is kompatibilis ez a javaslat, és teljes mértékben tiszteletben tartjuk a komitológia szabályait és ezzel válaszolnék a bizottságnak. Teljes mértékben rendelkezésükre állok, hogy megállapodásra jussunk. Én csak annyit mondhatnék, hogy mi hálámat fejezem ki a tanács képviselője felé, hiszen az anyaggal kapcsolatban mindig rendelkezésemre állt. Egyetértek, hogy a vízumcsoport munkái közül ez a legfontosabb, és elismerem, hogy nagyon sok információ született, és nagyon sok információt kaptak a delegációk. És ha a vízumcsoport egyensúlyt akar, természetesen a jelentéstevő is azt akarja. Nagyon fontos, hogy a továbbiakban is kapcsolatban maradjanak az Európai Parlamenttel, a jelentéstevővel, az árnyék jelentéstevőkkel. Nagyon sok kollégám elmondta, hogy a két alapvető kérdés ebben a jelentésben a védzáradék vagy felfüggesztési záradék, ennek működnie kell, hogyha nem működik, akkor a munkánk semmit nem ér. Illetve az automatikus és diszkriminációmentes jellegnek is működnie kell. Sokan támogatják, hogy a százalékokat megtartsuk, én meg pedig azt mondanám, hogy hajlandó vagyok tárgyalni ezekről. El kell kerülni az automatizmust bármilyen módon, és ami pedig a felfüggesztést illeti, nagyon alaposan, nagyítóval kell megvizsgálni a körülményeket, a százalék pedig egy plusz elem lehet, ami segít a döntésben, de nem meghatározó elem. És természetesen értékelni kell a folyamat során, amit Frontex mond, az Europol mond, amit a menekültek támogatásával foglalkozó hivatal mond, illetve a külkapcsolati szolgálat a külügyi szolgálat. Az Európai Unió külkapcsolati felelősei. Egyesek, egyes kollégák kérdezték, illetve a tanács képviselője is utalt arra, hogy a kihatás nem ugyanaz Németország és Luxemburg esetében ezzel egyetértek. De az általánosságtól függetlenül, függetlenül attól, hogy jobb a kölcsönösség esetében 27 országgal dolgozni, nem pedig egy-egy országgal. A szolidaritás, amire utalt kedves barátnőm Renate Weber, Tehát 27 országgal dolgozunk, de az egyes eseteket külön vizsgáljuk meg. Ez egy eszköz, hogy végül meghatározzák, hogy a vízummentesség megvalósul vagy sem. Oly módon, hogy nem csupán matematikai formulákkal dolgozunk ebben az esetben. Konszenzust akarnak, én is azt akarok. Szerintem mindannyian azt akarjuk. A következő pedig szintén válasz a kollégáim kérdésére. Azt hiszem, hogy mind egyértelműen egyértelmű üzenetet adtunk a tanácsnak és a bizottságnak. Ez már nem csupán a jelentéstevő hozzáállása, hanem mindenkié. Nagyon széles körű konszenzus tartalmaz. Nagyon széles körű konszenzus az Európai Parlament területén. Azt hiszem, hogy olyan elemez, ami nagyon fontosnak tekinthető a további tárgyalások során a tanácssal és a bizottsággal. Fajon asszonynak mondom, illetve a többieknek is, hogy akkor legyen december 6-a a módosítók határideje, déli 12 óra. Köszönöm, hogy azt mondja, hogy a függeszt felfüggesztési mechanizmus jobb, örülök, hogy egyetért ezzel, és köszönöm azt is, Tanya, hogy az Európai Parlament szerepét megkívánja erősíteni. Jól lehet, anélkül, hogy megsértenénk a komitológiai eljárást, ami pedig a kölcsönösséget illeti, köszönöm az egyetértését, Köszönöm, hogy támogatja ezt a mechanizmust, ugyanis ez szorosan kapcsolódik a szolidaritáshoz, illetve azzal az állásfoglalással, amit 2011 márciusában írtunk alá. Az AFET azt mondja, hogy el kell törölni a százalékokat, már elmondtam, hogy erről mit gondolok, ezről még tárgyalhatunk, a százalékokról tárgyalhatunk, arra törekszünk, hogy az automatizmust ezzel elkerüljük. Köszönöm szépen, Tánya, hogy támogat engem. Renate Weber, köszönöm, hogy annyira pontosan fogalmaztál, és mindig olyan kedves vagy hozzám. Megint csak a kölcsönösség elvét említetted, valóban egy technikai és politikai jelentéssel foglalkozunk. Egyetértek abban, hogy mennyire fontos megalapozni, sőt, megerősíteni az európai szolidaritást. Ugyanis ez a Lisszaboni szerződés génjeiben van, ha mondhatom így. Köszönöm, Renáte, a bizalmat. Két kérdést intéztél hozzám. Az 50, illetve 60 százalék. Erre már válaszoltam. Ez csak arra vonatkozik, hogy kevesebb lehetőség legyen az automatizmusra és több lehetőség a vitára, az elemzésre az egyes eseteknél. Nagyon jó jogász vagy, ezért aggódsz a parlament szerepe miatt a komitológiai eljárásban. Ne aggódj, mert ha elolvasod a módosítómat, láthatod, hogy semmilyen módon nem sértjük a komitológiai eljárást. Arról van szó, hogy a parlamentet hívják meg, követve persze a bizottság ajánlásait a az eljárás kezdetén. Simon, köszönöm szépen, most akkor Boszutil úrnak válaszolok. Nos, valóban fején találtad a szöget. Pontosan egy olyan vízomrendszerről van szó, ami hiteles, és ahhoz, hogy ez a rendszer hiteles legyen, egy hatékony felfüggesztési mechanizmusra van szükség ennél jobban nem is fogalmazhattál volna. Két pontosítás, ami az ütemtervet illeti, ami a visszaélési helyzetet illeti. Olvassuk el részletesen a tízes és a tizenegyes módosítót. És válaszoltam már Simon, amikor a visszaélésekre utaltál, illetve, hogy a különböző méretű országokra milyen különböző kihatással lehet ez a javaslat. Szipel asszony. Nos, valóban, ahogyan ön is tudja, van egy pozitív, illetve egy negatív lista, az egyes és a kettes függelék. De ez időben nem korlátlanul érvényes. 2001-ben lépett életbe a rendelet, azóta már 8-szor módosították. Tehát a rendeletet folyamatosan felülvizsgálják, folyamatos átalakulásban van, hiszen különböző helyzetek adódnak az Európai Unióban, illetve az érintett országokban is. Álvaro úr. Köszönöm szavaidat, Alexander. A tízes módosítás szerintem a helyes út, ezzel te is egyetértesz. Ami pedig a kölcsönösséget illeti, megint megemlítetted, hogy a mechanizmus nem működik, ezért nagyon fontos egy javaslat megszületése. A kanadai esetet említetted, és köszönöm, hogy egyetértesz abban, hogy egy közösségi, egy Európai Uniós mechanizmus alakuljon ki. Egy uniós mechanizmus azért, hogy ne csak szolidárisak lehessünk, hanem hitelesek is. Néhány példát is említettél, az Egyesült Államok és Ausztria példáját. 27 tagállammal kell együttműködni. 2001-ben automatikus kölcsönösség volt. Most a 90 napot említetted, én jobban örülnék, hogyha egy módosított terjesztenél be, és erről pedig tárgyalni fogunk. Szerintem nem lesz ezzel semmi gond. Enzió urat illeti. Köszönöm szépen, kolléga, megjegyzéseidet. és köszönöm, hogy egyetértesz abban, hogy a kölcsönösségi mechanizmust ez megerősíti, javítja. A bizonpolitika semmilyen módon nem lehet diszkriminatív a 27-ek Európájában. Várom a módosítóidat arra vonatkozóan, hogy azonosítsák, nem csupán cseh köztársaság esetében, vagy ott van Románia, hogy beazonosítsuk, hogy milyen diszkriminációt kell ezeknek az országoknak elszenvedniük. Rojtova asszony, önnek is köszönöm a szavait, köszönöm, hogy egyetért Álvaro úrhoz hasonlóan az álláspontomban. Az Európai Bizottság nem mindenkit képvisel. Én azt gondolom, hogy erre törekszik, és erőfeszítéseket tesz azért, hogy konszenzusra jusson egyetértek önnel abban, hogy a reciprocitás, a kölcsönösségi mechanizmust meg kell valósítani, és hogy az Európai Uniónak felelősséget kell vállalnia. Az Egyesült Arab Emirátusokról szólt, és sajnálkozott a felett, hogy a bizottság nem reagált a kellő gyorsasággal az említett esetekben Kanada, és Cseh köztársaság esetében. Illetve világosan kimondja, hogy az uniónak lépnie kell. Bronsz úr pedig aggódik a kölcsön felfüggesztési mechanizmussal kapcsolatban, és azt mondja, hogy számára a kölcsönösség irreleváns. Nos, Egyetértek az értékelésével, de azzal nem értek egyet, hogy a reciprocitás, a kölcsönösségé releváns. Szerintem ez nagyon is fontos, és a parlament 2011 márciusi állásfoglalásával egyértelműen kifejezte álláspontját. Azt akarjuk, hogy a kölcsönösség a 27-ek esetében valósuljon meg. Nos, elnök úr, úgy hiszem, hogy nagyon sok időt fordítottunk egy így fontos kérdése. Mindenkinek köszönöm, hogy rendelkezésre állt, és a tanácsnak, a bizottságnak pedig ismétlem, hogy vegyék figyelembe álláspontunkat, a parlament közös álláspontját, ami egy nagyon közös álláspont. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Nagyon részletes vitát folytattunk a jelentéstervezettel kapcsolatban. És akkor úgy tűnik, hogy a módosítók beterjesztésének határideje december 6-a déli 12 óra. DSD de úr akkor ezt javasolta. Tanya Fajon asszony javaslatára és akkor úgy tűnik, hogy ez a megállapodás jön a következő napi rendi pont. Eléggé nagy késésben vagyunk, mondja az elnök úr, úgyhogy erőfeszítéseket kell tennünk, hogy ezt az elvesztett időt, ezt visszaszerezzük, figyelembe véve, hogy a következő napi rendi pont, a hatos napi rendi pont, illetve az azután következő egy elektronikus szavazás lesz, ezért kérem, hogy mindenki készítse elő a szavazókártyáját. A következő napi rendi pontunk a közösségi vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 810 per 2009 EK rendelet módosítása jelentéstevőnk Louis Michel úr. Ő fogja ezt a jelentés tervezetet felvezetni, ezután pedig röviden meghallgatjuk, kérem, nagyon röviden, a tanács és a bizottság képviselőit. Michel úr, parancsoljon. Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy így egy kicsit felgyorsíthatjuk a napirend lebonyolítását. Már az előző ülésünkön is beszéltünk erről, hogy csak technikai kiigazításról van szó a repülőtéri tranzitvízumok tárgyában. A javasolt szövegben az szerepel, hogy a harmadik országbeli polgárok, amely, akik vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, amelyet egy tagállam bocsájtott ki, ahol még nem alkalmazzák, vagy csak részben alkalmazzák az összes Schengeni vívmányt, mint például Nagy-Britannia, Írország, Románia, Bulgária, Ciprus, Nos, ők is mentesülnek a, tranzit, a repülőtéri tranzitvízum kötelezettség alól. Ez a módosítás logikus és következetes, és nem módosítja a tagállamok gyakorlatát. A bizottság javaslata bemutatásakor nem érkeztek észrevételek ezzel kapcsolatban. A Libeszak Bizottság tehát elfogadhatja állásfoglalását ezzel kapcsolatosan. Nekem csak két technikai módosítóm lenne. A 10-es és 11-es preambulum bekezdéshez. Nos, ennyi, elnök úr. Et après la présidence, la commission Az elnökség után a bizottság képviselője a teremben van? Öné a szó. Köszönöm, elnök úr, egészen röviden. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek jelentés a gyors bemutatásáért, amely tökéletesen tükrözi az egyetértést a LIBE beli szakbizottság során a javaslat első bemutatásakor. Tehát elfogadjuk a jelentéstevő két módosítóját, amelyek megfelelnek a hasonló módosítóknak, amelyeket a tanácson belül készítettünk elő. És most a bizottság után a lengyel elnökség jön szó. Köszönöm, elnök úr. Um, this, this is just an excellent situation where we can see the... Rendben vagyunk ezzel. Ez egy kivételes helyzet, amikor az intézmények kézenfogva együtt dolgoznak, és semmi probléma nincsen. Köszönöm. Köszönöm! Hát ez is nagyon gyors volt, és Szommer asszony is szót kért, úgyhogy parancsoljon. Ja, nur eine kurze an... Csak egy rövid megjegyzés. Egyetértek a jelentéstevővel. Úgy vélem helyes elvégezni ezt a technikai kiigazítást. Itt az alkalmazás során adódott ez az igény, hogy itt még hiányzik egy kis építőkocka, hogy az egész épület stabil legyen, és éppen ezért köszönetem mondok a jelentéstevőnek, és azt hiszem, hogy a néppárti frakció támogatja ezt a javaslatot. Danke noch einmal. Mr. Még egyszer köszönöm, Encsú úr. Jelen árnyékjelentős minőségemben, frakcióm nevében, az, az SND nevében elmondhatom, hogy támogatjuk ezt a jelentést. Ez egy technikai jellegű jelentés, nincs sok hozzáfűzni való, talán az egyetlen pont, amivel kiegészíteném, az az lenne, hogy jobb lenne, hogyha Románia és Bulgária bekerülnének a Schengen jövezetbe, és így már nem lenne szükség ilyen kiigazításra. Köszönöm. Merci à tous. Ça nous a aidé. Köszönöm. Ez segített abban, hogy behozzunk némi időt, és visszatérek Michel úrhoz, hogy le akarja zárni a vitát. Merci encore. Még egyszer köszönöm. Ça c'est fini. Ezzel ezt lezártuk, ezt a napi rendi pontot, és áttérünk az elektronikus szavazásra, ahogyan bejelentettem, szavazni fogunk tehát. We have in here. Tehát a hetes napi rendi pont következik a Schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus létrehozása. Szavazunk tehát a jelentésről amelyet Carlos Coelho kollégán készített, és számos kompromisszumos indítvány is született. A jelentéstevő pedig hajlandó ezeket támogatni. Carlos Coelho úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Szavazni fogunk tehát ez egy orientációs tájékozódó szavazás. A politikai frakciók közötti kompromisszum ennek témája. Négy pontot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni. Az első, hogy szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőkkel való együttműködésért, illetve a széles körű konszenzusért, ami a Libet szakbizottságban volt tapasztalható. A következő, hogy szeretném kiemelni, hogy valóban szükség van egy valódi európai Schengeni értékelési mechanizmusra. A Schengeni térség biztonságossága a hatékony értékelésen múlik. A harmadik felvetésem, hogy elmondanám, hogy a módosítók nagy részét igyekszem elfogadni, de egyeseket mégsem tudtam, ugyanis két külön javaslatba kívánják bontani ezt a jelentést. A negyedik és utolsó felvetésem pedig az az, hogy ezzel a szavazással remélem, hogy az Európai Parlament megmutatja, hogy készen áll arra, hogy a tanácssal és az Európai Bizottsággal közösen bármilyen lehetséges jogi megoldást javasol amely lehetővé teszi a kompromisszumot a három intézmény között. És azt hiszem, elnök úr, hogy ezzel készen is állunk a szavazásra. Elnök, nagyon köszönöm. Ez egy tájékozódó szavazás. Tehát ennek eredményétől függően a jelentéstevő tárgyalásokat kezd a tanácssal. Kezdjük akkor. Mindenki készen áll, Wikström asszony, nem? Nem hozta el a kártyáját? ez annyira kellemetlen, de nem találtam meg a szavazókártyámat. Kérem, fel tudják jegyezni valamilyen módon a szavazatomat? Bocsánat, ez sose történt még velem. Ez bárkivel előfordulhat, mondja az elnök. Igen, Trienta Filides úr, ugyanezt történt velem. Akkor kezdjük. Mindenkinél ott van a lista? Egyes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Egy tartózkodás volt. Akkor egyesek okafogyottá váltak, és következik az egyes szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes szóbeli, mondja az elnök úr, vagy mégsem. Negyvenötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 9-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 4-es, szóbeli, négyes szóbeli, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 60-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 59, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 61 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 62 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 64-es mellette, ellene tartózkodás nem egyértelmű, úgyhogy ellenőrizni kell. Ellenőrizzük a 64-est. A szavazást megnyitom. Lezárom. Én se tudtam szavazni. Yes, please. Parancsoljon ügyrendi kérdés. Nem hoztam el a szavazókártyámat, de eh, ellene szavaztam a néppártól. Se, se può registrare il mio voto contrario, anche se non ho la carta di voto. Szintén ellene szavaztam. Kérem, hogy ezt jegyezzék fel. Top. Uh, you, you have voted for. Mellette szavazott? Mr. Trianta Filidis úr? Well, we're gonna check again, okay? We're gonna try to check. Akkor megint ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. A szavazást megnyitom. Na, most már működik az én kártyám is. A szavazást megnyitom. Igen, parancsoljon. Szavaz? Now the vote is closed. Akkor lezárom. Mi az eredmény? elfogadtuk. Illetve Trienta Filidész úr, hogy szavazott? Most már itt van, most már itt van a szavazókártyám, tehát akkor Wikström asszony szavazata. Ő mellette szavazott, és az ő szavazókártyája is megérkezett, ellene szavaz. 21-23 ellenében elfogadtuk. I see. So, so 20, one in favor. So it's, so it's, it's 23 to 20 against 22. Hát 23-22 ellenében, ugye? Let's take again a one. Most már megint ellenőrizzük, vagy mi van itt? It's Wikström, are you... Wikström asszony, akkor ön igennel szavazott, és nincs kártyája. And one more yes, it's still, it's still adopted, but I mean, if we want to go to a third check... Hát akkor ellenőrizzük megint. Most? Most? Are we gonna do it now? Okay. Voting again. Let's vote again. Szavazzunk újra, a szavazást megnyitom. Now closed. Most lezárom. 22-22 Wikström asszony igennel szavadott, akkor 23-22 elfogadtuk. Na, menjünk tovább, akkor gyorsan-gyorsan. Melyik jön? Ötös szóbeli, mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as visszavonták, 68 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, ellenőrizzük a 71-est, a szavazás megnyitom. A 71-esről szavazunk, a szavazás megnyitom. Mi az eredmény? Elutasítottuk. 72 szóbelivel, szóbeli módosítással 72 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 800 szóbeli mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 74-es jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es szóbeli mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 75 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 77-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szerintem elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 11-es szóbeli, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 91-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 92 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 93 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 12 szóbeli mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Trambulum bekezdések, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 mellette tehát mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Against Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 31-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt elutasítottuk. És most a 29-es következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettőt visszavontak, úgyhogy akkor a 33-asnál tartunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a 34-es következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 12-es kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 36-os módosító mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk van, ami okafogyottá válik, úgy, hogy a 16-os szóbeli módosító következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és így módosított szöveg egészéről szavazunk most, tehát ez a végszavazás, a szavazás elektronikus lesz. Megnyitom a szavazást. Wikström asszony nevében egy pluszt hozzáadunk, ez azt jelenti, hogy Nincs ellenszavazat, négy tartózkodás, 43 igen szavazattal fogadtuk tehát el ezt a jelentést, Koeljo úrnak pedig gratulálunk. And now it means that we're moving to point ez azt jelenti, hogy rátérünk a napirendünk 8-as pontjára, Ez pedig a bizottság ismertetője lesz. Tehát Stefano Manservizi, az Európai Bizottság belügyi főigazgatóságának főigazgatója fog ismertetőt tartani, aki a belügyi területért felelős, de ő még nem érkezett meg, hogy be tudja mutatni a belügy területét érintő bizottsági javaslatot, úgyhogy azt javaslom, hogy tartsunk 10 perc szünetet, és addig reméljük megérkezik Manservizi úr, tehát 10 perc múlva folytatjuk.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

Vamos. Okay. I dismissed till 11.30, but it's now 11.30. So.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 We are resuming our work. Folytatjuk akkor tehát a munkánkat. Folytatjuk a munkát. Manzervézi urat vártuk, aki meg is érkezett. Ő a belügyi főigazgató az Európai Bizottság részéről, és tőle pedig most meghallgatjuk a beszámolót a 2004 2011-2020 közötti időszakra vonatkozóan a belügyi és a menekültügyi alappal kapcsolatban. A bizottság ezeket a javaslatokat fogadta el nemrégiben, és Vízi urat fogjuk most meghallgatni ezt a kezdeményezést a menekültügyi és migrációs alappal, illetve a belbiztonsági alappal kapcsolatban. Mázer Vízi úr, öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a meghívást, hogy itt eh, tájékoztathatom önöket. Tulajdonképpen eh, a legfrissebb eh, híreket mondhatom el önöknek a következő pénzügyi keretek kapcsán mi lesz ugye a belügyi finanszírozás helyzete, erről fogok szólni. Márciusban már itt jártam, egy picit beszéltem a javaslatainkról, és ahogy mondja, a közlemény ugye júniusban született meg, tehát a bizottság közleménye a következő pénzügyi, többéves pénzügyi keretről, és aztán, ahogy ön is mondta, elnök úr, november 15-e volt a másik fontos dátum, amikor a csomag elkészült. Tehát ez ugye a jogalkotási elemekről van itt szó, szóval a jogalkotási elemeket tartalmazza ez a csomag, megvan a jogalap. A, tulajdonképpen amit elmondtam önöknek márciusban, az még mindig érvényes, tehát azok a javaslatok, amelyeket megtettünk, végül is pozitív fogadtatásra találtak. És most ott tartunk, hogy a bizottság eredeti elképzeléséhez nagyon közel áll ez a csomag. És emlékeztetném tehát akkor önöket nagyon röviden a kiinduló pontra. Ugye átgondoltuk a finanszírozási lehetőségeket, különböző elemekre figyeltünk oda. Ugye az előző pénzügyi keretekhez képest most a bizottságra, tulajdonképpen az egész Európai Unióra, de a bizottságra nagyobb nyomás nehezedik. Azt várják tőlünk, hogy többet tegyünk, gyorsabban reagáljunk, és ez a múlthoz képest ugye megnőtt. Ez a politika eléggé központi e, politika, gondoljunk itt a migrációra, a határkezelésre, a biztonságra, a menedékkérőkre, és így tovább. Tehát nyilvánvaló, hogy hatalmas várakozások vannak itt ezen a területen, és mi nem mindig vagyunk képesek megfelelni valamennyi várakozásnak egyre inkább nő a kereslet, tehát ha fogalmazhatok így. A második dolog pedig kritikusan kellett elemeznünk azokat a forrásokat, amelyekkel rendelkezünk. Persze nem csak a mennyiségre van szükség, mert mindig könnyű azt mondani, hogy még több és még több pénzre van szükségünk, de át kellett azt nézni, át kellett azt tekinteni, hogy hol tudjuk teljesíteni a politikai célkitűzéseinket, amelyeket el kell ugye érnünk. Itt figyelembe vettük, és egyébként ez az én személyes véleményem is, amikor ide érkeztem, én is úgy gondoltam, hogy ez az eszköztár eléggé széttöredezett, és Hogyha megnézzük a pénzösszegeket, illetve a politikai célkitűzéseket, akkor ezeket nem lehetett olyan könnyen összekapcsolni egymással. A másik dolog pedig, amit el kell mondani, az az, hogy hatalmasak voltak az administratív terhek. Nagyon sokszor köteleznek bennünket arra, hogy rengeteg döntést hozzunk, hát több mint száz döntést kell meghozni. A tagállamokkal kapcsán, a, tagállamok kapcsán a munkaprogramot el kell fogadni, és így tovább. Nagyon picike mozgásterünk van aztán, hogyha sürgősségi esetben szükség lenne arra, hogy mobilizáljunk, mozgósítsunk pénzeszközöket, vagy áttegyük azokat az egyik helyről a másikra. Tehát ezt, de, és nem is mindig ismerik el, hogy ennyire súlyos ez az administratív teher. Ez volt a két kiinduló pont, amit figyelembe vettünk a munkában. És ebből kiindulva fogalmaztuk meg a javaslatainkat. A javaslataink ahogy ugye láthatják is, amelyeket most elfogadtunk, elsősorban azt célozzák, hogy egyszerűsítsük a szerkezetet, a finanszírozási szerkezetet, és sokkal inkább a célkitűzések nyelvén beszéljünk. Tehát a több különböző alap helyett legyen kettő. Az egyik a migráció és a menedékesek alapja, a másik pedig a határkezelés, határvédelem. Tehát ez a két alap legyen, két fontos politikai célkitűzésről van szó, és így leegyszerűsödik a helyzet, a szerződéseket követjük egyébként. Aztán a megosztott kezelést használjuk egyre inkább, próbáljuk csökkenteni, vagy pedig másképp megoldani azt, hogy a bizottság milyen pénzösszegeket kezel. A megosztott kezelés most már mind a két alapban érvényes, tehát a biztonság kapcsán is, ez az első alkalom, mert ugye azt központilag kezeltük régen, hogy konkrét projekteket támogathassunk, de az alapelv, az mondom még egyszer, az a megosztott kezelés. De miért van ez így? Egyrészt azért, mert ez a tagállamok felelősségét növeli, és ők is magukénak érzik a programokat, de a másik dolog az az, hogy ha megosztott kezelése két alapunk van, és megszüntetjük azt, hogy egy, minden évben újra és újra elkezdjük a döntéshozatat, hanem több éves szakaszokban dolgozunk, ez meg lehetővé teszi a bizottság és a parlament számára azt, hogy sokkal inkább hosszú távra tervezzen politikai szempontból. Tehát a, az egyes tudja, tagállamok el tudják dönteni, hogy mit kezdenek ezzel az adott forrás lehetőséggel. 2013-ban tehát lesz egyfajta politikai párbeszéd, amelyet minden egyes tagállammal lefolytatunk, megállapodunk a célkitűzésekben, amelyet el kívánnak érni az adott időszakban, és így aztán a tagállamok eh, be tudják tervezni azokat a tevékenységeket, amelyeket ők maguk kívánnak végrehajtani. És mi az outputot vitatjuk meg velük, tehát hogy milyen célok vannak, és ezekre tudunk finanszírozást biztosítani. Ez stratégiai, politikai munkáról van szó, amely ugyanakkor sokkal rugalmasabb. Tehát mondom, ugye eltolódás történik majd, most ahelyett, hogy évről évre újra leülünk meghozni a döntéseket, egy hosszú távú időszakra tervezünk. Tehát, hogyha a tanács elfogadja ezt a megközelítést, akkor 2013-14-es időszak lenne egy nagyon intenzív időszak, hiszen itt kell meghozni a politikai döntéseket minden egyes tagállammal annak érdekében, hogy a tervezést el tudjuk végezni. Ide a biztonsági kérdések is beletartoznak. Ez az első alkalom, ahelyett, hogy csak izolált, elszigetelt projekteket finanszíroznánk, most már azt is kérjük a tagállamoktól, hogy a megosztott kezelés keretein belül ők a biztonsági kérdéseket is vegyék figyelembe, tehát szervezetbűnözés elleni küzdelem, az illegális módon szerzett javak elkobzása, és így tovább, és akkor ehhez ugye milyen eszközeik vannak, mert ne felejtsük el, hogy társfinanszírozásról van szó, tehát a tagállamoktól kérjük, hogy sorolják fel, hogy milyen pénzügyi eszközöket kívánnak az XYZ tevékenységekre szánni. Ebben a kontextusban tehát a mi feladatunk az, hogy eldöntsük, hogy mit eh, teszünk azzal a pénzösszeggel, ami ugye a központi eh, kezelésben marad. Tehát ezek lesznek az uniós célkitűzések, olyan célkitűzések, amelyek nemzetek felettiek. Nagyon kevés ilyen tevékenység van, és egyfajta eh, vertikális módon szerveződik ez a finanszírozás, hogyha fogalmazhatok így. Van nemzetek fölötti jellege is ezeknek a jelenségeknek, ezzel kell, ezzel, ezek ellen kell küzdeni uniós szinten. <clears throat> Azt javasoltuk, hogy sokkal többet fektessünk be mondjuk a visszatelepítésbe például, de azt is javasoltuk, hogy a jó gyakorlatokat, az integrációs jó gyakorlatokat hatékonyan támogassuk. <clears throat> Ezek az úgynevezett uniós cselekvések, hiszen nemzetek fölötti dimenziójuk van. És ezért Ezeket központi szinten lehet finanszírozni különböző módokon. Van egy módszer, például az, hogy nemzetközi szervezetekkel partnerségben működünk, de van egy másik is, például felhasználhatjuk az ügynökségeinket, a Frontexet, az IASZ-ot, mint végrehajtó ügynökségeket. És ez azt jelenti, hogy a saját költségvetésükön a fő tevékenységeiket fedi le, még meghatározhatunk továbbiakat, nyilván a hatáskörüknek megfelelően, mondjuk adhok kezdeményezéseket, amelyekkel megbízzuk ezeket az, az ügynökségeket, tehát az uniós ügynökségeknek további feladataik is lehetnek a fő tevékenységeiken kívül. Ha például a harmadik országok hatóságaival kellene párbeszédet folytatni arról, hogy hogyan lehet jobban ellátni a határkezelés feladatait, akkor ahelyett, hogy mi egy tanácsadót finanszírozunk, aki a segítséget nyújtaná, teljesen elképzelhető az, hogy mondjuk a Frontex tapasztalataira és tudására számítunk, amely segíti ezt a lépést, és persze, hogy a koherenciát is erősíti, hiszen konszolidált politikai kereteket teremt. És egy, egyfajta munkamegosztás jön létre, együttműködhetünk az Európollal is, a bizottság, a tagállamok, annak érdekében, hogy a tapasztalatot, a tudást mondjuk egy harmadik ország hatóságainak a rendelkezésére bocsáthassuk. Tehát a központilag kezelt források elköltésének egyik módja mondjuk az lehet, hogy az ügynökségeket sokkal célzottabban használjuk fel az ilyen adhok jellegű kezdeményezésekre, különleges esetekben. Fölmerül persze egy másik kérdés is, képeseknek kell lennünk arra, hogy mondjuk sürgős esetben, vészhelyzetben gyorsabban tudjunk reagálni. Ehhez kellenek eszközök. Mindenki emlékszik, ugye, hogy külső határainkra gyakran nehezedik nyomás, és előfordulnak vészhelyzetek. Itt a képeseknek kell lennünk arra, hogy pénzösszegeket gyorsan mozgósítsunk, és segítsük a tagállamokat, Természetesen az ügynökségeket is mozgosítani kell, de a mozgásterünk nagyon korlátozott, tehát ezt a mozgásteret szeretnénk egy kicsit növelni, hogy több forrás lehessen felhasználható sürgős esetekben, vészhelyzetekben. Azt is szeretnénk, hogy több forrás legyen arra is, hogy a harmadik országokkal végzett munkát elláthassuk hallottam a képviselők részéről felvetett aggályokat, és ugye több ülésen részt vettem, akkor is megfogalmaztak aggályokat, ugye még mi, mielőtt még megfogalmaztuk volna a javaslatainkat, és elhangzott, hogy a határainkon kívüli beavatkozás ugye kényes kérdés, legyen ez titkosszolgálati, vagy katonai, vagy bármilyen fellépés, hogy ez nem rendelkezhetünk, nem rendelkezünk elég, elég eszközzel, néha más alapokat kell felhasználnunk, van, hogy a fejlesztési alapokat, és így tovább, és mondjuk arról vitatkozunk, hogy hogyan kellene a fejlesztési pénzösszegeket felhasználni ilyen esetekben, vészhelyzetekben, miközben a fejlesztési pénzeket fejlesztési célokra kellene felhasználni, és nem másra. Ezért javaslunk tehát egy ilyen fejezetet, legyen külön jogalap, legyen egy ilyen fejezet, ami a harmadik országokban végrehajtott biztonsági tevékenységet finanszírozza. Tehát például, hogyha egy mobilitási partnerségről tárgyalunk, akkor legyen meg az a kapacitás, hogy tudjunk finanszírozni, tudjuk finanszírozni az intézmények kiépítését, és így tovább, tehát ezt tudjuk támogatni, mert most így ezzel a javaslattal ezt meg tudjuk tenni, tehát semmilyen fejlesztési pénzt nem kell kivenni a fejlesztési alapokból, el tudjuk kerülni azt, hogy töredezettek legyenek a források, hát ez igazán úgysem segítene semmit. Tehát a lényeg az, hogy egy külön felcímkézett boríték legyen, amelyet fel tudunk használni a harmadik országban, országokban foganatosított fellépésekre. És az azt jelenti, hogy nem kell más címszorokból elvenni a pénzt, sem fejlesztési pénzt, sem mást. Természetesen ezt a témát már többször nagyon alaposan megtárgyaltuk az Európai Külügyi Szolgálatban is, és ez vonatkozik tehát ez az egyszerűsítés a szerkezetre. Tehát több éves program legyen, egyszerűsítsük az alapokat, és a pénzösszegek alokálása pedig az outputot vegye figyelembe. A külső határok kezelése kapcsán kevésbé töredezett megközelítésünk legyen, sokkal szisztematikusabb költségvetési támogatást tudjunk nyújtani a tagállamoknak. Ez a lényeg, hiszen ezek a tagállamok az egész Európai Unió számára védik, kezelik ezeket a határokat. Aztán a társfinanszírozásban alapelv legyen a megozdott kezelés, legyen természetesen egy központilag kezelt pénzösszeg, amelyet a sürgősségre, fölött átnyúló projektekre, illetve külső felépésekre lehet felhasználni. Célzott felhasználásról van itt szó, és az ügynökségeket is vonjuk be. Tehát akkor ez volt a szerkezet, amit bemutattam. Pénzügyileg is van itt mozgástér, megvan az a lehetőség, hogyha mondjuk a központilag félretett pénzösszeg mondjuk nem kerül felhasználásra, akkor ezt aztán később máshova, mondjuk a menedzsmentre át lehet irányítani. Hogyha nincsen sürgőségi helyzet vagy vészhelyzet, akkor ezeket a pénzeket is más célokra föl lehet használni, persze átlátható módon. Félidős felülvizsgálatot tervezünk majd az időszak közepén azért, hogy értékeljük, hogy mit is tettünk, lehet, hogy ki kell egészíteni egy-két dolgot forrásokkal, és így tovább. Az alapgondolat tehát az, hogy jobban felkészültek legyünk, rugalmasabbak legyünk, és inkább politikai jellegű párbeszédet folytassunk a tagállamokkal, és nem pedig, ne pedig évente ellenőrizgessük és újabb döntéseket hozzunk. A másik dolog, a pénzösszegekről. A bizottság ugye a költségvetési hatóságnak, a parlamentnek és a tanácsnak tesz javaslatot. 10,9 milliárd euróról van szó 2013-tól 2020-ig. Mit jelent ez nettó értelemben? Majdnem 40%-os növekedést. Hogyha megnézzük az előző költségvetési időszakra javasolt összeget. De persze nem abszolút értelemben végeztük ezeket a számításokat, hanem referencia évnek 2013-at vettük. Ugye nyilván tudják, még valószínűleg nálam is jobban tudják, hogy az úgynevezett backloading módszert használják, tehát használjuk, tehát először kis összeggel indulunk, és ezt fokozatosan növeljük az évek során. Ez volt az első alkalom, vagy ez az első alkalom, hogy a bizottság a tagállamokkal együtt egyfajta strukturális finanszírozást valósít meg, és ezért indul uh, ilyen alacsony szintről, és növel és növekszik fokozatosan. Az abszorpció szintje a 2013-as évben kellett, hogy elérje a legmagasabb pontot. Ezért vettük a 2013-as évet referencia évnek, és a 2013-as összegeket, ha megnézzük, akkor látható a folytonosság, a folyamatosság, de maga a növekedés 40% lesz, ez nem a, az égből potyan az ölünkbe, ez a 40 százalék, itt semmiféle varázslat nincs. Tulajdonképpen a 2013-as szint folytatása, tehát az a 2013-as szint, amelyet ugye most a mostani terveknek megfelelően terveztek be. A két, alapok, két alap között hogyan osszuk fel ezt az összeget? A menedék és migrációs alap 3,9 milliárd eurót kap, és a belbiztonsági alap pedig, amely ugye nyilván a határőrizetet is, az 4,6 milliárd eurót kap. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 45-55 százalék arányban oszlanak meg a pénzek a két alap között. A változásnak ugye az az oka, hogy most már a biztonsági alap kell, hogy finanszírozza a határellenőrzést. Még egy-két dolgot emelnék ki, ahogy már mondtam, mind a két alapban alapba beterveztünk úgynevezett különleges igényeket. Az egyik, ami a parlamentet különösen érdekelheti, ez a visszatelepítés kérdése hogy a menedékügyi és migrációs alapban, én ezt mindig így mondtam, hogy nagyon komolyan vesszük az önök kezdeményezéseit, az önök javaslatait a visszatelepítésre vonatkozóan. 560 millió eurós összeget allokáltunk erre a programra, annak érdekében, hogy az ösztönzőket működtetni lehessen, és annak megfelelően, hogy milyen prioritásokról döntött a parlament. A bizottság ezt javasolta, reménykedünk abban, hogy a tárgyalások végén ugyanez marad a javaslat. De erről mindenképpen külön kívántam szólni, mert nagyon sokszor felmerül és napirendre kerül ez a téma. Aztán, ami még a belbiztonsági alapot illeti, az öt fő célkitűzést kívánjuk támogatni, ugye, amelyek a belbiztonsági stratégiában szerepelnek. Tehát ez, ez a, ezek a referenciapontjaink, és persze hát rengeteg mindent lehet finanszírozni, de ha egyszer a belbiztonsági, belbiztonsági stratégiának öt fő prioritása van, akkor ezeket tekintjük a kiinduló pontnak, és ezeket kívánjuk támogatni. Van egy konkrét kérdés a, a jövőbeni ö, számítógépes ügynökségről. Vannak még ö, olyan jelentések, amelyek ö, nem végleg, még nem végleges, amelyeket még nem véglegesítettünk, a, amelyeket majd ez az ügynökség megkap. A pénzösszegeket egyelőre csak tentatíve allokáltuk ehhez a csomaghoz, annak érdekében egy, egy millió, egy milliárd száz millió euróról van szó, hogyha pozitív döntés születik, akkor ezeket a pénzösszegeket fel lehet használni ha mennyiben nem, ha negatív döntés születik, akkor más célkitűzésekhez át lehet irányítani ezt a pénzösszeget. Ami pedig az ügynökségeket illeti, az az utolsó megjegyzésem, az ügynökségek támogatása, tehát az, nyilván azon ügynökségek, amelyek a e, belügyhöz tartoznak, Europol, Szepol, IAZO, Frontex, e, ezeknek az ügynökségeknek a támogatása 1,6 milliárd eurót tesz ki, de ez a főtevékenységeket fedi le ez az összeg, az ügynökségek működését nyilvánvaló figyelembe kell vennünk az újabb feladatokat, amelyeket ezek az ügynökségek kapnak. A Frontex eh, újabb feladatokat kap az új rendelet miatt. Az Europol kapcsán már ugye számítunk arra, hogy lisszabonizálni fogják a jogalapot, ez, erre ugye a javaslat a jövő évben következik és aztán persze tudom, hogy vannak olyan ügynökségek, mint a CEPOL, amelynek a tevékenységét most vizsgáljuk, az ugye az európai képzési rendszert építik ki, de mindennek az 1,6 milliárd euróba be kell férni. Ahogy mondtam már, hogyha még további igények merülnek fel, vagy eseti ö, helyzetek merülnek fel, ahol ö, további pénzre van szükség, akkor ö, van erre lehetőség, de az alapműködést ez az összeg fedi le. Ez tehát a bizottság javaslata nagy vonalakban. Gondolom látják, hogy nem is tér el olyan hatalmas mértékben ahhoz képest, amiről márciusban beszéltünk, és most kezdődnek a tárgyalások. Azt hiszem, hogy hát reálisnak kellene, hogy legyünk. Ugye tudjuk, hogy mi a gazdasági helyzet, ezen mi nem tudunk változtatni, Hát szerényen mondhatom, hogy amikor a bizottságon belül megvitattuk ezeket a javaslatokat, sokan meglepődtek, hogy ennyire szerények vagyunk. De a csomag legfontosabb része ugye nem mindig a pénz, hanem az, hogy megváltoztatjuk a pénz felhasználásának módját. Mert ha állandóan csak több pénzt kérünk, akkor ugye mindig ennek a kérése van a napirenden, úgymond a csekkek írása, de most a pénzköltés módját is áttekintettük. Tehát erről van itt szó, ez a szerkezet, ezek az összegek, és nézzük, hát hosszú tárgyalásoknak nézünk elébe, reméljük, hogy pozitív lesz a végeredmény. Köszönöm. Mr. Ma- Köszönöm szépen, Manzer Vizi úr, a bizottság részéről ezt a nagyon alapos bemutatót a kezdeményezéseikről. Most pedig akkor a vita következik, képviselők szólhatnak hozzá, már néhány nevet felírtam, kezdjük akkor buzó Tilúrral parancsoljon. Nagyon köszönöm, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy Vízi úrnak köszönetet mondok, ezért a nagyon világos és átlátható előadásért a bizottság terveivel kapcsolatban. Négy rövid kérdésem lenne. Először is, általánosságban pozitív a reakció arra, ami elhangzott, azt hiszem, hogy főként, hogyha a frakcióm nevében szólok a néppárt nevében, akkor két fő pont van, amelyhez ragaszkodunk. Először is a központilag kezelt alapok témája ez, amelyek eléggé rugalmasak ahhoz, hogy sürgősségi helyzeteket kezeljenek. Ez alapvető fontosságú számunkra, ugyanis tudjuk, hogy az elmúlt években mind a rugalmasság hiánya és a fragmentáltság megakadályozott minket abban, hogy gyorsan reagáljunk a sürgőségi helyzetekre. Ez olyan pont tehát, amelyet mi szorosan figyelemmel kísérnénk. A következő pedig, ami a pénzügyi elemeket illeti, a harmadik országokkal való együttműködésünkben a bevándorlás terén ön is azt mondta, számos alkalommal egyébként, amikor az elmúlt hónapban itt volt a szakbizottságban, hogy amikor harmadik országokkal tárgyalnak a bevándorlás kérdésében, akkor nincs elegendő erőnk, nincsen elég ösztönzünk, hogy igent mondjanak a követeléseinkre a bevándorlás terén. És Szeretném, hogyha megnyugtatna minket afelől, hogy ez egy múltbeli dolog, és ez a pénz, ami a megfelelő együttműködés támogatja bevándorlás területén, szerepelni fog ebben a javaslatban. Ehhez kapcsolódik az is egyébként, hogy bármely tárgyalás harmadik országokkal a bevándorlás terén kapcsolódni fog, és kapcsolódnia kell ahogyan ön is elmondta, ahhoz, hogy nagyon nehéz a harmadik országok érdeklődését felkelteni a téma iránt, anélkül, hogy más témák is felmerülnének. Tehát egy pénzügyi kapcsolatra van szükség, de nem csupán arra. Ami pedig a Frontexet illeti, nem tudom, hogy ezt jól értettem-e, hogy az 1,6 milliárd amit önök javasolnak támogatásként az ügynökségek számára, ez tartalmazza-e azt a pénzt, amely az ügynökségek forrásainak növelésére irányulnak az új mandátum ismeretében, hiszen tudják, hogy most már lehetőségük nyílik arra is, hogy saját technikai berendezéseiket megvásárolják. Úgyhogy vajon az ügynökség maga tervezi-e meg azt, hogy hogyan kíván berendezéseket vásárolni 2012-ig fennálló időszakban. Nem tudom, hogy jól értettem-e, amikor azt mondta a biztonsági részről, ahol 55%-ot kap ez a terület a teljes finanszírozásból, ez vajon a határbiztonság világot is magába foglalja? Mert ha igen, akkor ez megmagyarázza, hogy miért van a kettő között különbség. Szeretném, hogyha ezt pontosítaná, de általánosságban persze még a részleteket megvizsgáljuk az elkövetkezendő hónapokban. Minden esetre egy nagyon pozitív első reakciót adhatok az elhangzottakra. Köszönöm, mondja az elnök. Guillaume asszony, öné a szó. Oui, merci. moi aussi. Euh, Köszönöm. Szintén köszönöm az igazgató úrnak, hogy bemutatta ezt az átszervezést, amelyet nagyon vártunk, és a menedék és bevándorlási alappal kapcsolatosan két ö, ok is van erre, hiszen egyrésztről szankciókkal élnek, ön maga is említette, hogy vannak problémák a jellegi rendszer működését illetően. Aztán vannak félelmek is, azt illetően, hogy a talált megoldások valóban előre viszik ennek a kérdésnek a megoldását. Négy működési hiba van, amely feltűnhet, és amelyekkel kapcsolatban megállapít láthatjuk, hogy ezek léteznek. Ön egyrésztről a, utalt a rugalmasság hiányára ezen eszközök esetében, nehéz az alkalmazásuk, és nem tudnak megfelelően reagálni a sürgőség és válsághelyzetekre. Noha tudjuk, hogy ilyen helyzetek fennállnak. Tehát itt mérni kell, hogy gyak, gyakran elégtelenek ezek az alapok, és itt a, noha a felelősségi körünk egyre inkább kiterjed. És ez a hatékonyság csökkenésével is összekapcsolódik az éves tervezés, esetében noha több éves a tervezési időszak, és szeretném azt is kiemelni, hogy nagyon összetettek és nehézkesek a pénzügyi ellenőrzési folyamatok, erre ön is utalt, és ennek nyilvánvalóan kihatása van a kifizetési eljárásokra, és néha nehézségeket jelent ez a projektek végrehajtói és az NGO-k számára. A kérdőjelek és félelmek között, ami a struktúrák módosítását illeti, felmerülnek a politikai kihatással kapcsolatosak is, hiszen a biztonság területén fontos az, hogy ne hassunk ki más prioritásokra károsan, tehát egyfajta egyensúly alakuljon ki a források megosztása tekintetében, és az utolsó félelem, biztosítani kell, hogy a finanszírozás átalakítása ne jelentse a költségvetési források csökkentését. Nos, ezen kérdésekből kiindulva még két pontot szeretnék kiemelni. Egyrésztről azt hiszem, hogy ezeknek a forrásoknak a gyors reagálást kell garantálniuk szükséghelyzetben, és tudjuk, hogy a menedékhez, illetve a bevándorláshoz kapcsolódó helyzetek olyan helyzetek, amelyek nagyon gyorsan változhatnak, ezt láthattuk az elmúlt hónapokban, és az utolsó elem pedig, hogy a tervezés, a éves tervezés hatékony kell, hogy legyen, hogy a kezelés még hatékonyabbá váljon. Tavares úr. Köszönöm. Ezek eszközök. Ami minden eszköz felhasználásán számít, az az, hogy milyen célra használjuk. A parlament nem ebbe az irányba haladt néhány évvel ezelőtt. A visszatelepítés, nem csak én mondom ezt, mint előadó, hanem az egész parlament más irányban indult. Azt próbálta elérni, hogy az európai menekültügyi alapot felosszák annak érdekében, hogy tudjuk, hogy, legy, hogy lesz a visszatelepítésre egy külön pénzösszeg. Hiszen itt hatalmas pénzekről van szó, és nincs és nincs elég demokratikus ellenőrzésünk felett, hogy hogyan költik el ezeket a pénzeket. Hatalmas lépés ez, amit megtett a parlament. Nem mondom azt, hogy helytelen, csak azért, mert a parlament egy másik irányban haladt korábban. De azért arról gondoskodnunk kell, hogy ezek az eszközök, ezeket az eszközöket majd oly módon használják, hogy megtartsák az eljárásnak a méltóságát, megőrizzék az eljárás méltóságát. Egyfajta politikai intelligenciára van itt szükség tehát. Amit elmondott, annak egy részét eh, én nagy örömmel hallottam. A rugalmasság nagyon pozitív Ez azt jelenti, hogy a politika végrehajtást támogatja a bizottság. Viszont van, vannak dolgok, amelyek miatt aggódom egy picit. Saját tapasztalataimat fogom most itt példaként bemutatni, de biztos vagyok benne, hogy mindenütt megtörténnek hasonló dolgok. Hogyan tudjuk azt garantálni, hogy azok az igények, célok, amelyeket szeretnénk elérni, valóban teljesüljenek a pénzek felhasználásával? Mert ugye nekünk is ez az alap egyfajta eszköz volt. Az számított, hogy mi tudtuk, hogy ezt a pénzösszeget a visszatelepítésre kell és lehet felhasználni. Ugye egyre több menekült tér, tér vissza a hazájába. Az a célunk, hogy visszatérjenek a hazájukba, és erre használjuk fel a pénzeket. Volt egy osztály, a saját kezdeményezésű jelentésünkben kértük ezt, hogy hozzanak létre egy ilyen egységet, egy ilyen osztályt, de gondolom ön is tudja, hogy ugye most már a 2012-es év elejéről beszélünk, és még mindig nem jött létre ez az osztály, lehet, hogy jövőre sem születik, meg lehet, hogy majd csak 2013-ban kezdi meg a működését. Pedig nagyon fontos lépés lett volna ez ahhoz, hogy fel, hogyha intelligens módon tudjuk felhasználni az alapokat. Mindig azt mondtuk, hogy a visszatelepítésnél nem feltétlen a pénzösszeg számít, hanem a humán erőforrás. Az a fajta elkötelezettség, és egy kis beleérzés, együttérzés, amelyet tanúsítunk és a humán erőforrások a bizottságnál vannak meg. Természetesen azok az eszközök, amelyeket önök javasolnak, mondjuk jobbak arra, hogy rugalmasság legyen elérhető mondjuk sürgős helyzetekben vagy vészhelyzetekben, és a parlament ezt is szerette volna. További kérdések. Mi van a megosztott kezeléssel? Kérdezem, hogy nem aggódnak-e amiatt, hogy mi történik, mi lesz majd a megosztott kezeléssel, akkor, hogyha a tagállamoknak nincs pénze ugyanis torzulhatnak akkor a politikai célkitűzések. Hiszen most a tagállamoknak is meg kell húzni a nadrágszíjat, és bizony a takarékossági intézkedések alááshatják a célkitűzéseket. Az uniós célkitűzések a legérdekesebbek, de ugye kihatározza meg, hogy mi lesz az uniós célkitűzés. Mi lesz ennek a folyamata? Szeretnék itt nagyon világosan fogalmazni. Ha a bizottság készen áll arra, hogy kövesse az uniós célkitűzéseket, amelyek a mi a saját kezdeményezésű jelentésünkben is szerepeltek, akkor ugye ez azt jelenti, hogy mi vagyunk az európai állampolgárok képviselői. Én ezt nagyon érdekesnek találnám, ha a bizottság ezt elfogadná. Nem tudom, hogy a tanács például hajlandó-e ezt megtenni. Viszont én aggódom, mert a rugalmasság az jó a bizottságnak, de ellenőrzésre is szükség van. A parlament számára rugalmasabban kell lehetővé tenni az ellenőrzést. Tehát nem elegendő az, hogy egyszer egy évben áttekintjük a költségvetést. Elnök úr, egy perc és befejezem. Azt hiszem tehát, hogy az ellenőrzést is az a demokratikus ellenőrzést is sokkal rugalmasabbá kell tenni. Hiszen most újabb, szélesebb körű eszközeik vannak. Mit mondhatnék összefoglalásként? Altiero Spinelli szavaival élve, az emberek azon gondolkodtak, hogy a kormányok Európájával vagy a köztisztviselők Európájával induljunk el. Hát talán egy kicsit közelebb áll a szívünk az utóbbiakhoz, hiszen szélesebb a, a nézőpontjuk, nagyobb a látókörük, nagyon jó köztisztviselőkről van. Emilio de Capitali van most például itt, aki köztisztviselőként nekünk dolgozik. Tudjuk, hogy mennyi, mekkora különbséget jelent az, hogyha egy valóban hozzáértő tisztviselő dolgozik teljes szívvel lélekkel egy adott ügyön. Hát Spinelli szintén azt mondta, hogy nem kell, nem szabadna a teljes támogatásunkkal csak és kizárólag a tisztviselők mellé állni, mert a demokratikus Európa célja, megteremtésének célja is nagyon fontos. Az állampolgárok képviseletéről van itt szó, tehát én támogatom azt, hogy önök rugalmasan kívánják felhasználni az alapokat, viszont sokkal több parlamenti ellenőrzést szegyetnék. Elnézést kérek, Wikström asszony követ, következik, mondja az elnök úr a liberális frakció nevében. Köszönöm szépen. teljes mértékben megbocsátom a tévedését. Először is Manzervízi úrnak szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon érdekes és átfogó előadásért, ráadásul nagyon pozitív a hangvétele, ez legalábbis az én és pártom véleménye, de azt is pontosítsuk, hogy a politikai szándék nagyon fontos e mögött a javaslat mögött, és véleményem szerint ez nagyon üdvözlendő. Abban is egyet kell értenünk, hogy sürgősségi esetekben, előre nem látható helyzetekben az a követelés érkezik felénk, hogy jobban lépjünk, gyorsabban és hatékonyabban avatkozzunk be. Ahogyan ön is elmondta, ez a szerszámos láda, ez túlságosan széttöredezett volt. Ezért nagyon üdvözlöm az új javaslatot, ami a szerszámos ládát illeti, feltéve, hogy az a hiányosságokkal is foglalkozik. Tehát egy sokkal proaktívabb, kezdeményezőbb megközelítésre van szükség, és ez az architektúra, amit ön javasolt, egyszerűsített, modern és rendszeresen frissített. remélem, hogy ez megfelel annak a szükségletnek, hogy hatékonyabban lépjünk és jobban teljesítsünk. És ez mindenképpen üdvözlendő. Ne felejtsük el, hogy a legjobb eset, tehát a közös európai menekültrendszer funkcióba lép, Szeretném megkérdezni, hogy hogy gondolja, hogyan tud a két alap erre az új helyzetre vonatkozni. Tehát amikor már ez a közös európai menekült rendszer érvényben van és működésben van. Ne felejtsük el azt sem, hogy a demokratikus ellenőrzés mennyire fontos. Ebben az esetben a parlament, ez lenne záró megjegyzésem. Köszönöm szépen, Papa Nikola úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig nagyon érdekes önt meghallgatni, Manzervízi úr. És mindig új dolgokat tanulok öntől. Nem hallottam azonban túl sok mindent. Sőt, azt hiszem, semmit nem hallottam az értékelésről, a finanszírozás értékeléséről. Hadd mondjak most egy példát. Volt egy írásbeli kérdésem a Törökországnak nyújtandó alapok allokációjáról, és azt a választ kaptam, hogy 440 milliót alokáltak Törökország számára 2013-ig. Mi történik ezzel a pénzzel? Mindennyian tudjuk, hogy a Törökországgal való együttműködés nagyon alacsony színvonalú és nem hiszem, hogy itt bárki elégedett lenne ezzel az együttműködéssel. Amit erre a célra fordítunk, ez a sok-sok pénz, nagyon örülök neki, hogy a finanszírozást növelni fogják ezekre a dimenziókra 2020-ig, de meg fogjuk tudni 2020-ban, hogy mindez a sok pénz megfelelő eredménnyel járt elvár, az elvárt eredménnyel? Köszönöm. Köszönöm. Verset asszony parancsoljam. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Részemről szeretnék köszönetet mondani Marcel Véri úrnak. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy nagyobb következetességre, rugalmasságra van szükség, és jobban kell használnunk a forrásokat, és meg kell felelnünk a vészhelyzetekre. Ahol nem értünk egyet, nos ezek a prioritások a vészhelyzetek esetében. A tagállamok, amelyek az EU külső határain vannak, nagyon nagy feszültségnek vannak kitéve, és eddig mindannyian egyetértünk. De vitázzunk ezen egyet nem értés okairól, ami az én frakciómat illeti, a határokon a feszültség mindenek előtt a szolidaritás hiányának tudható be a tagállamok egész részéről ezen a területen. Csak egy példa az a mód, ahogy az Európai Unió kezelte a menekültek, a Líbiából menekültek kérdését a háború ideje alatt. Nos, ez már mögöttünk van az az időszak, de a tagállamok szolidaritása az a libiai menekültekkel szemben, nos, ez eléggé rendkívül, hogy hiányzott ez a szolidaritás ezen a területen. A tagállamok nyugtalanok ezen szolidaritás hiánya miatt. Egyes tagállami kormányok ugyanis bejelentették, hogy a szabályos bevándorlás kótait csökkenteni akarják, és itt nem is akarok példákkal élni, franciaként szólok, és önök nyilván tudják, hogy kikre is gondolok itt. És egy másik példa, kicsi pontosabb, ez a Frontex esete. Az Európai Parlament világos javaslatokkal élt, hogy alakítsunk ki egyensúlyt ezen a területen az emberi jogi megfontolások és ezen jogok tiszteletben tartása között. Nos, a megtalált egyensúly egyáltalán nem kielégítő az emberi jogok tekintetében a következő példa itt a tengeri mentőakciókra gondolok. 2010-ben több mint tízezer haláleset volt a földközi tengeren, és ebben az évben már ideig tízezer halálesetet regisztráltunk kollégáimmal, a zöld frakcióbeli kollégákkal és a liberális kollégákkal. Szóbeli kérdést tettünk fel a bizottságnak ezzel a témakörrel kapcsolatosan. A bizottság válasza megint csak nem volt kielégítő mert a tagállamokra hárított a felelősséget ezzel kapcsolatban. Az emberi életek megmentése a legsürgetőbb kötelesség az Európai Unió számára, és a tagállamok viszont nem cselekszenek megfelelően ezen a területen. Elnézést kérek a kifejezésért, de a bevándorlók begyűjtése, akik a földközi tenger partjain landolnak. Nos, azt hiszem ez egy Európai Uniós prioritás kell, hogy legyen. Itt egyrészt az Európai Unió imázsáról van szó az emberi jogok területén, és a párbeszédről, amelyet ezekről a harmadik országokkal folytatunk, mert azt hiszem, hogy bizonyos harmadik országbeli harmadik országok már nem hisznek az Európai Unió szavainak. Köszönöm, Diaz Demére úr. Nagyon köszönöm, elnök úr. És nagyon köszönöm Manszervisi úrnak is. Későn érkeztem, mégis időben. Ugyanis megbízottjaim jegyzeteltek, és épp időben érkeztem, hogy meghallhassam azt, ami engem nagyon foglalkoztat, aggaszt, és remélem erre magyarázatot ad. Beszélt az ügynökségeknek nyújtandó támogatásról, illetve az 1,7 milliárd euróról. Ha figyelembe veszük a Frontex új feladatit, Simon is utalt erre egyébként, ön mondott valamit, ami engem aggaszt. Azt mondta, hogy az új jogalap szerint, a Lisszabonizált jogalap szerint az Európol esetében volt egyfajta költségvetési arány ebből az 1,6 milliárd euróból. És ha figyelembe vesszük, hogy még nem tudjuk, hogy miről beszélünk, mert az új Frontex már valóság, viszont az Europol még mindig értékelési szakaszban van, egy független értékelési szakaszban. Milyen számítási kritériumokat alkalmaztak az Európol költségvetési juttatásai kapcsán? És a konkrét kérdésem pedig az, hogy az Európol, az új Európol egy együttdöntési eljárás következményeként jön létre. Az 1,6 milliárdból mennyi pénzt fog kapni ez a képzeletbeli Európol. Köszönöm szépen, most pedig Claude Moraes következik, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm Manzervízi úr a nagyon pozitív aspektusokat a stratégia szempontjából, rugalmasság szempontjából, de a kollégákat meghallgatva én is szerettem volna szólni és kiemelni valamit, ami frakcióm számára nagyon fontos. Az általános stratégiával kapcsolatban szerintem Tavares úr is pont erre utalt, hogy az Európai Parlamentnek pontosan mi lesz a szerepe. Amikor a két alapról beszélünk, például, hogyha a menekült ügyet és migrációt vesszük, nyilván ez egy nagyon politikai terület, ön és jó magam is részt vettünk egy konferencián az integrációról, és nagyon különbözőek a prioritások az egyes tagállamok esetében, tehát nagyon világos aggály vonatkozik arra, hogy a közös együttes kezelés nagyon politikai, rövidtávú döntéseket eredményez. A kormányoknak nyilván ez az érdeke, de ez a stratégiai álláspontot hogyan befolyásolja, ami pedig a belbiztonságot illeti. Nem sok kolléga szólt erről a stratégiáról, amiről Borszelino kollégám egy jelentést készít. Szeretném, hogyha részletesebben szólna arról, hogy a szervezetbűnözés, terrorizmus közötti egyensúlyt hogyan kívánják megteremteni, hiszen most már a szervezett bűnözés inkább szerepel a napi rendünkön. Csak egy rövid elképzelés mondjon. Köszönöm szépen, most pedig Rita Borsellino asszony fogja megkapni a szót nagyon röviden. No, Sultantóna. Csak egy megjegyzés. Köszönetet mondok Manservisi igazgatónak azért a világosságért, amely beszámolat jellemezte egy fontos dologról szólt, egy stratégiaibb jellegű és kevésbé széteredezett megközelítésről. Azt hiszem, hogy innen kell kiindulnunk, hogy világosabb elképzelésünk legyen arról, hogy mit akarunk tenni és hogyan akarjuk ezt megtenni mert módszertként ez bizonyosan fontos, de több részletet szeretnék megtudni ezzel a megközelítéssel kapcsolatban. Ma délután kerül sor a bizottságban számolójáról az európai belbiztonság témakörében, és szeretném tudni, hogy hová is jutottunk. Egy évvel azután megtörtént az első dokumentum bemutatása, és itt arról az öt pontról is értesülhetnénk, amelyet a bizottság azonosított, hogyan kívánnak cselekedni, hogyan akarják felosztani ezeket a forrásokat, minek adnak prioritást ezen öt terület közül, hiszen ezek nem azonosak, nem homogének. És teljes mértékben egyetértek azzal, amit számos kolléga kiemelt, azaz azzal a tényel, hogy nagyobb ellenőrzésre van szükség a parlament részéről ezekben a helyzetekben. Azt hiszem, hogy lényeges, és nem lehet lemondani arról, hogy egy ilyenfajta helyzetben, amikor a közös kezelés van, vagy a többi programozási időszak, nos, egy ilyen helyzetben a parlamentnek képesnek kell lennie arra, hogy erős teljesen ellenőrizze ezen források felhasználását a stratégia keretein belül. Intervízi úr, most akkor önhöz térünk vissza. Nagyon sok kérdést hallott, egyesek hosszasak, de Kérem, hogy tegye meg minden tőle telhetőt, hogy röviden összefoglalja ezeket. Nagyon köszönöm, köszönöm ezeket a kérdéseket, hozzászólásokat, amelyek segítségével pontosíthatom, hogy az elkövetkezendő hónapokban mit fogunk tenni. A jogalap az alapok megszervezésére vonatkozóan. Ezt tudják, hogy vannak cikkek, amelyek a fő célokat meghatározzák, de egy olyan módon, hogy ezt javítanunk kell, mert hogyha minden kőbevésünk, akkor nyilván nem lehetünk eléggé rugalmasak. Tehát a teljes történetet nem kell belelátnunk ezekben a dokumentumokban, mert ezek inkább egy kiinduló pontot jelentenek az kiépítendő, felépítendő történet szempontjából. Tehát az architektúrát felállítottuk, a kulcs összegeket, hogy hogyan allokálunk, de amit nem fognak meg találni itt, hogy erre vagy arra mennyi pénzt fordítunk, ugyanis egy általános szabálynak kell megfelelnünk, ez pedig konzisztens valamennyi pénzügyi csomag szempontjából, tehát, hogy először is egy kiinduló pontot kell létrehozni. Nagyon hasznos hozzászólásokat hallottam, a második szakaszra vonatkozóan, de az első az, hogy először el kell fogadni a javaslatot, mert egyelőre egy olyan dologról beszélünk, ami a bizottság javaslata. Egyesek számára ez túlságosan ambiciózus, még csak nem is a politikai területről beszélek, ezzel kell dolgoznunk tehát, ugyanis egyéb esetben nem tudunk megküzdeni azzal, ami később felmerülhet. Megpróbálok akkor a kérdésekre válaszolni. Először is Buzotil úr kérdése, hogy milyen kapcsolat van a külső finanszírozás, illetve a szélesebb körű tárgyalási mandátummal. Mit szeretnénk először is megvalósítani? Azt, hogy egyértelmű helyet találunk a lehetséges lépésnek, amely a belügyi főigazgatóságtól származik, tehát a szakpolitikai területet a belügyi főigazgatóság fogja beterjeszteni. És azt láthatják, hogy ami ebben a, ezen a szintéren létrejön, az egyik a fejlesztési politika, a másik pedig a partnerségi politika. Tehát ez az első, hogy hozzuk létre az alapot arra, hogy koherensek legyünk, a hiányosságokat áthidaljuk. Ez az első cél és azt hiszem itt a szándékunk az pontosan az volt, hogy egy közvetlen kapcsolatot építsünk ki a belpolitika között, mint egy fejlesztési mód. Ezt tudom, hogy mennyire nehéz, illetve azt is látom, hogy mennyire igazságtalan a fejlesztési pénzt felhasználni arra, hogy más célokat érvényesítsünk. Egy szélesebb kontextusban, ha nézzük, meg kell nézzünk a kondicionalitás kérdését is. Szakpolitikai területünkön, és itt most nem a fejlesztésről beszélek, itt a kondicionalitás kérdése, tehát több mobilitás szemben a több biztonsággal, tehát mindig valamiből többet akarunk, hogy ezt hogy lehet megvalósítani. Ezt még meg kell nézni, minden egyes esetet külön vizsgálni. Nem tudok most al összegeket mondani, hanem egy öm, tájékoztató jellegű összeget mondhatok például a visszatelepítésre vonatkozóan, de a javaslat szerint konkrét összegeket nem állítunk fel. Belső gondolatainkban egy félmilliárd eurós összeg szerepel. De elismétlem, még nem terjesztettünk be olyan javaslatot, amely konkrét költségvetési sorokra lenne felbontva. Tudom, Tavares úr, hogy ez az állandó vita a bizottság és a parlament között. A parlament mindig több részletet akar, a bizottság képviselője meg nem akar több részletet mondani. Az általános válasz az az, hogy inkább politika-orientált kezelés és kevesebb szigor, kevesebb merevség, ugyanis egyéb esetben előre meg kellene határozni dolgokat. Viszont, hogyha ez nem működik jól, ha nincsen rugalmasság, de ez általános egyébként, ez az általános álláspontunk, hogy nem akarunk ennyire részletekbe bocsátkozni. De például nézzük meg a visszatelepítést. Itt mit javaslunk? Hogyha megnézik a szöveget, akkor azt, hogy a támogatást összekombináljuk több egyéb eszközzel. Az egyik az alapalokáció egy konkrét tagállamnak, hogy támogassa a folyamatot, és ezen túl pedig van egy úgynevezett ösztönző boríték, amit később fogunk szétosztani az EU prioritásokat figyelembe véve. Ez egy két éves vita az Európai Parlamenttel és a tanácssal, hogy meghatározzuk az összeget. Ezt a kettőt próbáljuk egyébként kombinálni, de persze kérdés, hogy a végén a tagállamok mit, mit tesznek. Az ezzel kapcsolatos vita már itt is lezajlott egyébként. Megint csak nem tudom megadni a részleteket, hiszen mi strukturálisan nem így gondolkozunk. Ami az ügynökségeknek nyújtandó borítékot illeti, egy kalkulációt végeztünk arról, hogy hogyan lehet ezeket növelni és ami pedig a pénzügyi borítékot illeti, egy elemzést készítettünk arról, hogy mennyire fontos a költségvetés növelése figyelembe véve az új Frontex szükségleteit, az Europol új szerepköreit, de a bizottság úgy döntött, hogy valamennyi hármas címsorba tartozó ügynökségeket összefogja, és 1,6 milliárd eurót biztosít számukra tehát még nem tudjuk, hogy melyik ügynökségre mekkora összeget lehet majd fordítani, de a mi kalkulációinkban van egy jelentős növelés a Frontexnél, hiszen az új feladataiknak meg kell felelni. Az Európolnál még nézzük, hogy milyen indikációk vannak. Az Európol már számos szerepet játszik például a PNR megállapodásokban, azonban ha jövőben lesz ilyen, akkor nem fogja azt kezelni, vagy pedig hogyha lesz egy internetes bűnözési központ, tehát különböző aszimetriákat tapasztalhatunk a szakpolitikai tervezés, illetve a pénzügyi tervezés között. Tehát igyekszünk tisztességes, korrekt növelést adni az ügynökségeknek. De a vita főszereplője a 2012-es költségvetésben, önök is látták, hogy milyen kötelezettségvállalási szintek vannak, azt is láthatták, hogy az ügynökségeknél nincsen csökkentés, már mint a Frontexnél, illetve az EAZO-nál. De persze ez még a tárgyalásoktól függ, jelen pillanatban az új szükségleteket igyekeztünk megragadni. De majd meglátjuk, hogy a tárgyalásoknak mi lesz az eredménye. Ami a gyors reagálást illeti, illetve a több éves pénzügyi keretet, nem azt mondom, hogy ez egy tökéletes termék, de tudom, hogy honnan indultunk ki. És azt is tudom, hogy mink nincsen. Ha gyorsan akarunk reagálni, akkor nagyon kevés mozgásterünk van az alapoknál, és az eljárások is egészen abszurdak. Az az elképzelés, hogy központilag kezeljük, kezeljünk egy összeget, hát, hogy nagyon gyorsan mobilizálnánk ezt egy partnerség révén, például az ensz vagy ügynökségekkel. Nos, ez most már szerepel a szövegben, de el akartuk kerülni, hogy itt ezt egy specifikus összeghez, vagy költségvetési sorhoz kössük, reméljük, hogy nem lesz sürgőség, és akkor ebben az esetben ezt az összeget máshogy tudjuk felhasználni. Tehát jó lenne, hogyha mi tudnánk dönteni központi cselekvések alapján, és ez lehetővé teszi a gyors kezelést a nemzeti programok módosítása révén. El fogunk majd jutni ide, ami pedig a több éves tervezést illeti, a megosztott kezelés tárgyában voltak különböző észrevételeket tárgyban. Nos, itt a cél az, hogy ezt sokkal inkább összekapcsoljuk a célkitűzésekkel, és sokkal kevésbé jelenlegi fellépésekkel. Mi is a jelenlegi helyzet? Nos, az a helyzet, hogy pontosan a tagállamok esetében, ha bizonyos összeg hiányzik, ezt az uniónál keresik, és a jelenlegi struktúra ezt lehetővé teszi. Tehát ők egyfajta bevásárlási listával állnak elő, és akkor minden lehetségessé válik. És ez egy nagyon nehéz, nagyon megnehezíti a pénzügyi kezelést minden évben. Hogyha viszont több évessé alakítjuk át a tervezést, és megosztott kezelés lép érvénybe, amely ennek az ellentéte, akkor reméljük, legalábbis ez a célunk, ezt írtuk bele a szövegbe, aztán meglátjuk, hogy képesek leszünk-e ezt végrehajtani lesz bizonyos egy átlátható politikai vita erről, annak érdekében, hogy a tagállamok azt mondják, hogy én ennyi számú javítást akarok elérni, például a menedékügyi struktúrában, itt az integrációs csomagban állnak elő kívánalmakkal. Itt viszont nincsenek célkitűzések, a mi szerepünk viszont a pénzügyi felülethez kapcsolódik, és szeretnénk megvizsgálni, hogy mit is tesznek a tagállamok ezekkel a forrásokkal, és a biztonság területén is első ízben történik ez meg. Minden egyes tagállamtól megkérdezzük, hogy mit kíván tenni például a szervezetbűnözés elleni küzdelem tárgyában, mi a nemzeti kiadás erre a célra, és bizonyos fellépéseit társfinanszírozzuk. De a biztonság területén a megosztott irányítás révén első ízben ösztönözzük a tagállamot arra, hogy közölje velünk, hogy milyen tervet készített a szervezet bűnözés elleni küzdelem céljaira, milyen forrásokkal akarja ezt finanszírozni, és a megosztásról vitázunk vele, mint például a cyberkriminál bűnözés és a többi. Tehát a megosztott irányításnál itt nem különböző szabályokról van szó az eddigekhez képest. Lesz egy eszmecsere az Európai Pár Parlamenttel a pénzügyi szabályok tárgyában, és lesz egy politikai vita majd a parlamenttel. A költségvetési irányítási szabályok azok, amik eddig is léteztek. Önök nem részei a társ ö, jogalkotásnak ezen a területen, az együttdöntési folyamatnak, de a mi ö, kötelezettségünk ugyanaz, mint a fejlesztési alap esetében, tehát a célokat meg kell határozni, és itt ezt be kell mutatni. És aztán itt a lehető legteljes körű párbeszédet kell lefolytatni. A Törökországgal való együttműködés tekintetében, ami külkapcsolati kollégáink kezelik egyébként ezt az összeget, a jelenlegi költségvetésünkben ez nem szerepel, ez az IPA-ba tartozik egyébként előcsatlakozásba. De mit tesznek? Hát nagyon sok mindent. Amit el szeretnénk kérni az az, hogy jobb legyen az együttműködés a bővítéssel foglalkozó kollégáinkkal, annak érdekében, hogyha például mondjuk a 23-as illetve 24-es fejezetben szereplő kérdésekkel, mondjuk határigazgatással foglalkozunk, akkor több eszköz álljon rendelkezésre, követve az előcsatlakozási alap filozófiáját. Nem annyira rövid távú gondolatokat. Tehát nem ugyanarról az összegről beszélünk, értékeltünk már egyes alapokat, más alapokat még nem. Ezek a dokumentumok rendelkezésre állnak, teljesen megvalósíthatók. Természetesen a továbbiakban is szívesen megvitatom ezt, hogy tájékoztassam önöket arról, hogy az értékelésnél mi volt a véleményünk. Ami pedig az Europolt illeti, illetve a Frontexet, ez Diaz de Mera úrnak mondom. A Frontexnél azt mondta, hogy van egy növelés, megpróbáltuk egy kicsit megnézni, hogy az új rendelet végrehajtása milyen kihatással lehet. Természetesen sosem gondoltuk, hogy a Frontex repülőgépeket vagy hajókat fog vásárolni, hanem vagy akár megosztva használhat, vagy pedig leasingelhet ilyen járműveket, ezt is figyelembe vettük. Az Európolnál pedig megtettünk minden tőlünk telhetőt, hogy megnézzük azokat a lépéseket, amelyekkel élhet az Európol, de az Európol kevésbé kötődik az eszközökhöz, de itt szoftverekről beszélünk például, vagy központokról, mint mondjuk az internetes bűnözési központ, vagy az adatbázis, ez is megvalósítható, de igaza van egy valamiben, hogy mi javaslunk egy összeget, ami látható. A bizottság döntése az volt, hogy egy adatra koncentráljon, és a tárgyalás során pedig meg kiderül, hogy mit engedhetünk meg magunknak, mi tartozik az ügynökségek hatáskörébe, vagy hogyha az egyik célkitűzésből a másikba csoportosítunk át dolgokat. Majd meglátják a szövegben is egyébként kritériumokat állapítunk meg a nemzeti allokációk meghatározás a szempontjából. Itt vannak politikai jellegű célkitűzések is, mondjuk lakosság, terület, de a különböző pénzalapoknál a határbővítést is figyelembe veszük biztonság szempontjából, hogy mennyi teherszállító repülőgépre van szükség, illetve annak ellenőrzésére, a légi teherszállítás ellenőrzésére. Minél szegényebb az ország, annál többet kap a számítások alapján. Ami pedig a stratégiai prioritásokat illeti, Porcelino asszony is utalt erre, az egyik a határigazgatás, ebben egy jelentős összeg tartozik, ez szerintem eléggé jól látható is az allokációkban, ezt látni fogja legalábbis a kritériumoknál. Az összes többi pedig a politikai párbeszédhez kapcsolódik, illetve az ügynökségek támogatásához. Tehát egy tagállami allokáció, a tagállammal meghatározzuk, hogy mit akar tenni, politikai párbeszéd, gyakorlati együttműködés a támogatott ügynökséggel, és ha van valami konkrét lépés, akkor egy konkrét végrehajtási szerződésre van lehetőség a bizottság és az ügynökség között, hogy valamilyen plusz kiegészítő munkát akarnak megvalósítani. Aztán a központi kezelési központi kezelése a finanszírozásnak itt a külkapcsolatokban ösztönzőket kívánunk használni, ez az architektúra, tehát így fogjuk alkalmazni ezeket a pénzösszegeket, így fogjuk alokálni őket. Nem csupán a jogalap szempontjából fontos ez, hanem a végrehajtás szempontjából is. Nem szeretem, hogyha csak az igazságot kimondom, hanem mindig azt mondom, hogy nézzük meg, hogy mire gondolunk, dolgozzunk együtt, de egyelőre még semmi nincs kőbevésve. Köszönöm. Thank you. Thank you for the thorough explanations. Nagyon szépen köszönöm ezeket a magyarázatokat, már szervizi úr, azt hiszem ezzel befejezzük. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy három órakor folytatjuk a munkát délután a Libe Bizottságban. Nagyon fontos dosszével fogunk foglalkozni. Ami a belbiztonsági stratégiát eh, illeti, a Kózi képviselője lesz itt velünk, tehát mindenkit emlékeztetek, hogy három órakor ma délután folytatjuk a munkát. Köszönöm.